Yes, ladies and gentlemen, welcome to this ITRA meeting. a szakbizottsági Sajnos elnökünk reptére ragadt, és úgy látom mások sem érkeztek meg időben. Nincs további megjegyzés a, az elnöki székből. Szártori asszony nincs itt tehát, én fogom vezetni az ülést. Tehát nincs itt az elnök asszony. Az első napi rendű pontunk a leasing társaságokról szóló tanulmány előadása. Philip Sepfelmannak adom meg a szót, aki a Wuppertali Intézettől érkezett. Először az ENVI szakbizottság kapta meg ezt a jelentést és ezt az előadást, de mi is igényt tartottunk rá. Köszönöm. Nem ugyanazt az előadást fogom előadni, mint amit az Envi szakbizottságban, hanem az önök igényeihez igazítottam az előadást. E, az előadásomban e, a szlájdok -ok csak mint egy háttérként szerepelnek. De én itt az önök bizottságára érdeklődésére számot tartó dolgokat emelném ki leginkább. Európa e, Európa egy fenntartható, intelligens növekedést szeretne kialakítani, ugyanakkor a gyártási sémáink és módszereink nem fenntarthatóak, nem különösebben intelligensek és nem befogadóak. Az átlagos termelési és fogyasztási trendek úgy néznek ki, ugye, hogy valaki elmegy a boltba, megveszi a terméket, használja a terméket, és aztán kidobja a terméket. Ez nem túl okos dolog, nem intelligens, és komoly következményekkel is jár. Hogyha a standard európai eh, ipari és fogyasztási eh, sémákat nézzük, akkor nem a vásárlás az, ami igazán örömet okoz, bár nyilván vannak olyan fogyasztók, akiknek az okoz örömet, hanem inkább a felhasználás a legfontosabb rész. A jelenlegi keretek között a felhasználói szakaszban a termék felhasználása annak ideje egyre rövidebbé válik. És aztán ennek következtében a vásárlás és az eldobás közti időszak eh, ez eh, egyre rövidebb, ami azt jelenti, hogy több energiát, több eh, alapanyagot használ fel a társadalom, és teljes mértékben fenntarthatatlan helyzet alakul ki. A felhasználói szakasz az jelenleg a tervezett vagy nem tervezett elavulás dominálja. Elektronikus termékek esetében ilyen kisebb eh, alkatrészek vannak beépítve, amelyeket úgy terveznek, hogy egy bizonyos idő után tönkre menjenek. Ezt eh, szándékosan lehet így gyártani és tervezni, de gyakran egész egyszerűen az az oka, hogy olyan olcsó alkatrészeket építenek be a gépekbe, hogy a felhasználási időszak hamar véget ér. Van egy eh, népszerű terv, a komputer anyalemeze például, amely egy eh, alaplemeze, bocsánat, amely eh, egy olyan kis csípeket tartalmaz, amelyek néhány centbe kerülnek mindössze, de amennyiben az alaplap tönkre megy, akkor akkor az egészet ki lehet dobni, mert a javítás túl drága. A jelenlegi elavulási ráta olyan módon van kialakítva, hogy nincs értelme megjavítani, hanem egy rövid felhasználási szakasz után ki kell dobni a terméket. Nem éri meg egyszerűen javítani. Márpedig ez nem egy okos, intelligens dolog. Nem csak az alaplapról van szó, hanem az iPhone-oknak eh, a hívógombja is, eh, gyakran előfordul ez ezzel a termékkel, hogy oly módon gyártják, hogy nem a fogyasztó igényeinek felel meg, hanem leginkább azon, annak a gyártó igénynek, hogy hamar ki kelljen dobni ez eh, a gyártók között is alakítja a mentalitást, csak úgy, mint a fogyasztók eh, között. Egy eldobási mentalitás, egy kidobási mentalitás alakul ki, ami nem fenntartható, mert nő ezáltal az anyag felhasználás és eh, az energiafelhasználás nem befogadó jellegű, mert Ázsiában teremti meg a munkahelyeket, ahol a társadalmi és foglalkoztatási körülmények kétségesek, a fenntartás, a reciklálás pedig e, régióink, régiók kis és közép vállalkozásainak a dolga lenne tehát ez a fenntartási ágazat, a karbantartási ágazat, az nyilván csak helyben, helyben nyújtható, az nem egy globális ipar, e, ugyanakkor háttérbe szorul akkor, hogyha eldobhatóká válnak a termékek, mert akkor nincsen e, karbantartás, és a karbantartással kapcsolatos tudás is elveszik. különös tekintettel a jelenlegi időkre, amikor eh, a fiataloknak munkahelyeket kell eh, teremtenünk. Nyilván ez problémás helyzet, és eh, nem inkluzív. Ami a leasing társaságot illeti, ez egy alternatív gondolat. Olyan csoport része, mint a megosztó gazdaság, amely bizonyos fajta termékszolgáltatási rendszereket mozdít elő, tehát nem egy konkrét terméket vizsgálunk, nem annak az eladása a lényeg, hanem a termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokat is adják, árulják a vállalkozásoknak elsősorban, mert ez elsősorban vállalkozás közi eh, piac, tehát B2B piac, eh, de kisebb mértékben az egyszerű fogyasztókat is megcélozza ez a piac. Olyan termékszolgáltatási rendszerek vannak, amelyek eh, eltávolodnak a primitív gyártási ciklusoktól, mert szolgáltatásokat kapcsolnak a termékhez, vagy a terméket szolgáltatásokkal helyettesítik. Ez is lehetséges, a termék gyakorlatilag légiesedik, a maga tárgyi valójában szinte megszűnik, és csak a szolgáltatás marad. Két példát mondanék erre, B2B, tehát vállalkozás közi kapcsolatrendszerben vannak, van például olyan vegyi anyaggyártás is, amiket aztán nehéz kezelni, nehéz utána megszabadulni ezektől a vegyi anyagoktól, tehát a gyártó is érdekelt abban, hogy ne annyira a vegyi anyagot vásárolja meg, hanem annak a keresett tulajdonságait. A vegyipar éppen ezért a vegyi anyagot úgymond az, a vegyipar kölcsönadja, aztán visszaveszi, tisztítja, és újra a következő felhasználónak, vagy akár ugyanannak a kliensnek, ügyfélnek újra rendelkezésére bocsátja. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a vegyipar többször eladhatja ugyanazt a terméket. Ugyanez igaz az alapanyag felhasználásra is, és ez alapanyag menedzsment, anyaggazdálkodási szempontból érdekes. A másik fontos tere ennek a termékszolgáltatási rendszereknek a fénymásolás, nem feltétlenül akarnak a vállalkozások fénymásoló gépet fenntartani, ennek nem túl nagy a presztízse, hanem őket inkább a fénymásolatok érintik, tehát többféle termék, szolgáltatási modell lehetséges. Egy cég leasingeli a fénymásológépet, eh, karbantartja azt, időről időre cseréli, eh, cseréli a tintát és a képet is. Ugyanez jelenik meg akkor is, hogyha a fénymásológép gyakorlatilag az adott irodában meg is szűnik, és csak magukat a fénymásolatokat kapják meg a cégek, amit megrendelnek néhány ezer példányt valamiből, és akkor csak ezt a szolgáltatást veszik meg, de nem magát, a fénymásológépet, mint terméket. Egy másik másik példa a háztartási gépek, a kis, a kis jövedelmű háztartásokban. A Hollandiában előfordul, hogy nem, ar, nem, ad, nem veszik meg a háztartások, főleg a szegényebb háztartások a háztartási gépeket, hanem a mosógépet bérelik, bérlik, tehát a terméket nem adják el, az a gyártónak a tulajdonában marad, aki szolgáltatásként adja a karbantartást, és utána elvégzi a, az újrafelhasználást. Megint a termelő szempontjából, a gyártó szempontjából ez egy érdekes felállás, mert gyakorlatilag újra, többször adhatja a gépet, illetve felhasználhatja azt, amikor az életciklusa véget ér. Ugyanez látható egy olyan projektben, ahol a gyártó magát a szolgáltatást adja el, például pacsolat szolgáltatást nyújt, gyakorlatilag a tisztítást, mint szolgáltatást árulja, ami azt jelenti, hogy csak értelme nincs mosógépet birtokolni, senki nem büszke különösen a mosógépére, ráadásul gondolom mosni se szeretnek annyira önök sem, csak úgy, mint vasalni sem, tehát eh, egy igen izgalmas piaci ajánlatról van szó, elviszi valaki az önök szennyesét, és elvégzi a munkát, visszahozza a tiszta ruhát. Ez az ipar szempontjából egy érdekes felállás, mert eh, megtartja a terméket a gyártó. Környezetvédelmi szempontból is eh, jobb, mert hatékonyan kezelik a gépet, ami azt jelenti, hogy nem csak heti néhány órát forog a mosógép, hanem gyakorlatilag 24 órán keresztül karban tartják, mégpedig a lehető leghatékonyabban tartják karban ahhoz, hogy kevesebb vegyszert, mosószert, illetve kevesebb energiát használjon. Ez egy befogadó jellegű szolgáltatás, mert a célközönség elsősorban a szegényebb háztartásokból származik, és alacsony képzettségű munkaerőt alkalmaznak. Ebben a ebben a tanulmányban egy sor olyan üzleti vállalkozásra és modellre hívtuk fel a figyelmet, amely érdekes, intelligens és méltó arra, hogy jobban megvizsgáljuk. Én eh, szeretném összegezni a főbb pontokat. Azt gondolom, hogy az ITRE bizottság szempontjából lesz egy érdekes kérdés. Nem érhetünk el, okos, befogadó, fenntartható növekedést, hogyha a 20. századi technológiákra és gondolatokra koncentrálunk, előbbre kell lépnünk. Az EU ipar az energiaigényes és alapanyagigényes, ezek általában a világ más részéről származnak, mint az energia, mint pedig az alapanyag. Ez nem csak egy gazdasági, illetve környezetvédelmi kérdés, hanem egy fenntarthatóság, illetve biztonsági kérdés is. Látjuk, hogy az, a nyersanyagok árai milyen őrült mértékben ingadoznak, és ez befolyásolja az európai ipar gyártókapacitás sorsát is. Japánban olyan szakpolitikákat alkalmaznak, amelyek célja az anyag kifelhasználás csökkentése, illetve az anyag újrahasználása, illetve e, újrafeldolgozása. Több eh, termékszolgáltatási rendszert kell használnunk, több javítást, eh, több karbantartást, több reciklálást, több újragyártást. Ez lehetőségeket, nyilvánvaló lehetőségeket rejteget a KKV-k számára, mert össze kell vetni mindezt azzal a globalizált, eldobható modellel, amely a 21. század üzleti világát jellemzi. Vannak olyan termékrendszerek, amelyek ellenérdekeltséget jelentenek, eh, tehát bizonyos területeken nem lehet a termékszolgáltatásokat felhasználni. Most olyan termékszolgáltatások vannak, amelyek növelik az energiafelhasználást, illetve az anyagfelhasználást. Tudnék erre is példát mondani. Önöknek nyilván van mobiltelefon szerződésük, amely lehetővé teheti, hogy mondjuk két évente cseréljék a mobil készüléket. Ennek az eredménye az, hogy a fogyasztók gyakorlatilag ösztönzést kapnak arra, hogy egy teljesen jól működő terméket eh, eldobjanak. A másik probléma pedig az, hogy eh, az újra feldolgozási eh, módszerek nem, dol- nem működnek. Tehát gyakorlatilag ez a fajta termékszolgáltatási rendszer kifejezetten a gyártást és a termékek eldobását mozdítja elé, elő. Önök is tudják, hogy ritka földfémek vannak például a mobiltelefonokban, amelyek nagyon nehezen hozzáférhető, messziről importálandó alapanyagok. A technológiákat kell a középpontba helyezni, a nukleáris energia, a bioüzemanyagok vagy az elektronikus autók, szolgálhatnak itt példaként. Ezek a példák azt mutatják, hogy az egyes technológiákra való hát ráfixálódás a 21. században, ragaszkodás ehhez, udvariasan fejezem ki magam, nem volt túlságosan hasznos a 21. században sokkal hatékonyabbnak kell lennünk akkor, amikor az innovációs politikákat irányítjuk. Ezzel fölhívnám az önök figyelmét a, 2000, a Horizon 2020 programra, amelynek fő kérdése az az, hogy hogyan lehet intelligens növekedést elérni. A, a termék szolgáltatási rendszerek itt komoly jelöltnek számítanak, de a makrogazdasági eh, kihatást eh, növelni, eh, csökkenteni lehetne. Nagyon rossz módszerek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a gazdasági és környezetvédelmi hatásokat és társadalmi hatásokat elemezzük. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ez az átmenet mennyire fontos számunkra. Ha például az internetet nézik meg, akkor a leasing szolgáltatások, illetve pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában azt láttuk 2007-2008-ban, hogy nagyon keveset tudunk arról, hogy mennyire ezek a szolgáltatások mozdítják előre a társadalmat, és állnak a gazdasági tevékenység, valamint a társadalmi tevékenység hátterében. Tudjuk, az átmenet irányítás tudományból, hogy az átmenet az kísérletezéssel és tanulással jár, és jó lenne, hogyha Horizont 2020 megteremtené ezt a kísérletezési szinteret, amelyek eh, például, amelyekben kísérletezni lehetne a leasing társaságokkal. Egy innovációs partnerség kell, hogy kialakuljon a gyártó, kutatók és eh, fogyasztóvédelmi szervezetek között. Szerintem ez egy érdekes ötlet lenne. Egyéb eszközök is érdekesek lehetnek. További tudást eh, lehet kialakítani. Ez, eh, ennek révén például a leasing társaságok rávezethetnek, elvezethetnek bennünket az okos, befogadó és fenntartható fejlődéshez. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, Márkéz asszony kért szót. Márkiz asszony volt az, aki ezt a mai találkozót is kezdeményezte, tehát övé asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Seppelman úrnak. Sajnálatos módon nem, nem csak én voltam, ugye, aki érdeklődött ezután, hanem Florence úr is, aki itt van körünkben, ő is érdeklődik ezen a téma után, ami érdekes, az az, hogy amit az innovációk kapcsán láthatunk, hogy nem a maga termék hajtja az innovációt, hanem a üzleti modell. A politikusok nagyon is a termék iránt érdeklődnek a high-tech, a csúcs technológiai termékek iránt, viszont azt látjuk, hogyha megnézzük például a Xerox esettanulmányát, akkor nem az új termék, tehát egy fénymásoló volt az, ami hajtotta az innovációt, pedig ez egy új termék volt, hanem maga az az üzleti modell, amit alkalmaztak, az volt nagyon sikeres, és az, hogy ha időben, nem, és az, hogy nem váltottak időben üzleti modellt, ez jelentette ezen cég végét is. Tehát a politikusoknak sokkal inkább a jövőben az üzleti modellre kell koncentrálniuk, hiszen ez, ami az innováció motorja, az üzleti modell nem csak egy üzleti modell, hanem egy növekedési modell is. És pontosan erre van szükségünk ahhoz, hogy növekedés lehessen elérni. Sajnálatos módon, hogyha nincs meg ez a fajta üzleti modell, és a saját növekedési modellünk a fogyasztásra koncentrál és több nyersanyagot használunk fel, akkor a sokkal több hulladékot fog eredményezni, és olyan termékeket, amelyek nincs is szükségünk. A termelésre helyeztük a hangsúlyt eddig, ez viszont Európából már elmozdult az alacsony bérköltségű országba, például Kínába. Tehát a termelés fokozása nem lehet válasz jelenlegi válságra. Tehát, hogy Seppelman úr is említette, egy mindent figyelembe vévő modellre van szüksége, amely igazából a előtérbe helyezi a nyersanyag ellátás fontosságát, innovációt motorként is hat, illetve a növekedésre is kihat. Tehát mindenképpen szükségünk van egy ilyen újfajta modellre. A modell természetesen nem lehet az egyetlen megoldás, mert szerintem nincs, nem lehet egyetlen megoldás. Ez csak a válasz egy részét képezheti, tehát a kirakós játék egy része ez. Nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, hogy igazából megvásároljuk a szolgáltatást, és ezzel kapcsolatban azt mondta, és én is kaptam ezzel kapcsolatban kérdéseket. A kérdés az az, hogy az alacsony keresetőek számára és megállható ez a rendszer, és hogyan fogja ez a növekedést előidézni, mit kell tennie a kormányoknak ezért. Nagyon érdekes példákat láthattunk akkor, hogy például nem izzókat árultak, hanem a világítás szolgáltatását, például a Philips, de nem szeretnék reklámot csinálni a Philipsnek. Nek, a világítás árát és meg kellett fizetni, és ezért egészen biztos volt az, hogy magas minőségű izzót, illetve energetikuros izzót helyeztek el, azért ne kelljen állandóan cserélni azt. Tehát van egyfajta egyensúly a fent, és a növekedés között. Persze a kérdés az az, hogy milyen fajta csapdák vannak itt. Az egyik például lehetne az, amit ön is mondott, hogy túlságosan sok szerződés lesz. Mit teszünk mi a kormányok részéről, hogy a fogyasztók szembe tudjanak nézni ezzel a sokfajta szerződéssel? A jelenlegi jogi rendszer képes-e már foglalkozni egy ilyenfajta modellel? Az EU-nak vannak jogszabályai a fogyasztók jogait illetően, garanciák tekintetében is, és ez elegendő-e? Ez a jelenlegi jogi keret valóban lehetséges -e a leasing modellek számára. A fiskális rendszert is meg kell vizsgálni ezzel a modellel kapcsolatban, és azt láthatjuk, hogy vannak van egyfajta pszichológiai ellenállás, és az Egyesült Királyságban nagyon sok kölcsönzést láthatunk, például TV kölcsönzést, és az alacsonyabb kerestek számára sokkal drágább volt végezetül, mint hogyha megvásárolták volna már az egésznek az elején. Tehát láthatjuk, hogy ilyen fajta modellek voltak az Egyesült Királyságban. Lesz még egy második kérdéskör is, mert még vannak kérdéseim. Oké, okay, rendben. Akkor ezeket a kérdéseket tartogatom akkorra. Még egy dolog azonban, tudom, hogy az Európai Bizottság itt van, és a Környezetvédelmi Főigazgatóság is itt van. Köszönöm nekik, hogy eljöttek ide. Itt a Connect, illetve a kutatásfejlesztés is ide tartozik, hiszen itt egy digitális háttérre van szükség a szerződések kezelésére, és ennek is részének kell lennie innovatív növekedési modellünknek. Tehát ez egy kérdés az Európai Bizottság irányába. Milyen fajta politikai intézkedéseket tudnának itt elképzelni? Elnök, köszönöm szépen Merkiz asszonynak, következő Pródi úr lesz. Eh, grazie, Presidente, grazie. Köszönöm szépen, elnök úr, Megköszönöm Judit Melkis kolléganőmnek is, hogy ezzel a kezdeményezéssel élt. Nagyon-nagyon érdekes és fontos dolgokról volt itt szó. Én hozzá, vagy én még kiegészíteném néhány indokkal az előttem szólókat, az, előtt, az előttem szólót. A tulajdonjog Shall I, shall I... Is there a translation? Ugye van tolmácsolás? Quindi il, la, quello oltre... Tehát azon indokokon túl, amelyek az imént elhangzottak, a leasingnek még az is előnye, hogy a felhasználást szétválasztja a tulajdonjogtól. Tehát arról van szó, hogy kizárólagos felhasználásról beszélhetünk, és így a szétválasztás sokkal gyorsabb is lehet. Így aztán meg kell teremteni annak a körülményeit, hogy sokkal intenzívebb legyen a felhasználás, tehát a különböző forrásokat sokkal hatékonyabban és produktívabban használjuk fel. Aztán van itt egy hosszú távú tendencia, amelyet akár a leasing is előkészíthet. Egyfajta közjó kultúrát kell kialakítani, és a többszörös felhasználás felé kell elmozdulnunk, tehát minden egyes forrást, erőforrást többször is fel lehet, for, többször is fel lehet használni, és ezzel hatékonyabbak lehetünk. Szerintem ez rendkívül fontos, hiszem, mert hiszen a közjó fogalmához kapcsolódik az is, hogy fenntartható társadalmat szeretnénk kialakítani. Véleményem szerint egyfajta előkészítő fázisról van tehát szó. Ezt a rendszert kéne valahogyan továbbfejleszteni, hogy a különböző forrásokhoz hozzá lehet férni, és ez akár már önmagában is hatékonyabb lehet, mint a kizárólagos tulajdonjog, de előkészítheti, előkészíthet ez egy következő fázist is, következő fejlődési fázist is, ahol még hatékonyabban, még erőteljesebben, így tehát még fenntarthatóban használjuk fel a természeti erőforrásokat, illetve a munkaeszközöket. Köszönöm. Mr. Florence, Lorenz úr. Ja, vielen Dank, ich würde gerne meine Mutter... Köszönöm szépen, én az anyanyelvemet szeretném használni. Már csak azért is, mert van egy kis hasvájásom ma. Nagyon jó ez a jelentés, Seppelman úr, de én kisvállalkozó vagyok, és hogyha ezt átolvasom, akkor felmerül a kérdés bennem, hogy most akkor mi a helyzet? Én nem hiszem, hogy kellene nekünk tanács. Azt, hogy kell dolgokat tanulnunk, azt mi is tudjuk, azt, hogy energiahatékonynak kell lenni, azt is tudjuk, tudjuk azt is, hogy mennyire nehéz. Ez, tehát ezek a javaslatok, amiket tett, ezeket eh, nem tudnám eh, ellenezni, nem is akarom ezt tenni, viszont szeretném egy ilyen jelentős intézménytől megtudni azt, hogy milyen első négy lépést kell megtennünk. Hogyan eh, tudom a kisebb vállalkozókat, akinek 30-50 munkatársa van, és aki örül annak, hogy nem kell új gépet vennie, hiszen a tőke kamatok eléggé kontraproduktívak a leasing szempontjából, tehát mit lehetne tenni annak érdekében gyakorlatilag, hogy a leasing rossz nevét egy kicsit javítani lehessen. Hát nálunk a lézinek nincs túl jó neve. Például a fiam a 27 évével 10 munkatársa van, és ő nem tud megvenni egy új gépet, hiszen fizetnie kell az alkalmazottait is, illetve a, a társadalombiztosítást is. Tehát gyakorlatiasnak kell lennünk. Én nem vitatom azt, ami ebben a jelentésben van de, de mégis jobban, szeretném ezt egy kicsit jobban megérteni. Köszönöm szépen, Florence úr, és talán az Európai Bizottság adhatna egy választ Merkis asszony kérdésére. Tessék. thank you, Chair. Um, good afternoon to everybody. Köszönöm szépen. Alberto Prenti vagyok, a DG Environmentből, és a fenntartható fogyasztás és előállítás tím tagja vagyok. Nagyon érdekel miket ez a téma, örülünk ennek a jelentésnek. Úgy véljük, hogy nagyon jól kidolgozott munkáról van szó, azzal kapcsolatban pedig, hogy milyen szakpolitikai lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a leasing társadalom megvalósuljon. Hát pontosan ezen a kérdésen gondolkodunk mi most a DG-n belül valójában nincs igazi mandátumunk arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, sokkal inkább a fenntartható fogyasztás a mi témánk. Jelenleg gyűjtjük a bizonyítékokat, különböző utakat tárunk fel. Ehhez számos téma kapcsolódik egyébként, például egy-egy termék élettartalma, avagy hajlandóak hát arra a fogyasztók, hogy megváltoztassák a, a viselkedésüket. Digi Szenkóval is együttműködünk ezekben a témákban. Már meglévő szakpolitikai eszközöket is próbáljuk felhasználni, például az öko-designra vonatkozókat, próbálunk forrás hatékonyak lenni. Például bizonyos termékek alkatrészeinek élettartalmát vagy javíthatóságát próbáljuk feltárni, például a porszívó esetében megtettük ezt, aztán a forrás hatékonyságot vizsgáljuk, például a High Level Resource Efficiency Platform keretén belül a tagállam, külön, a tagállamok vállalatait ez, ez a szerv képviseli, tehát számos több tüzet, több vasat tartunk a tűzbe, de úgy vélem, hogy számos területen föl kell lépnünk, például az adózás is fontos, ez elhangzott egyébként, de hát ugye tudjuk, hogy az adózás mennyire kényes kérdés, a bizottság ezen a területen nem tud igazán könnyen lépni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig Sepelman úrnak adom meg a szót ismételten. Danke. Florenc úr, jó magam, én nem vagyok vállalkozó, nem tudok semmit sem eladni, de úgy gondolom, hogy jelenleg azt láthatjuk, hogy az európai társadalomban, és azon kívül is sok minden történik a fogyasztás területén. Vannak cserefórumok, másod kézből származó cikkekkel foglalkozó internet oldalok, tehát ez egy nagyon dinamikus része a gazdaságnak, és ez a része a gazdaságnak ez idáig nem került az európai iparpolitika látókörébe és igazából azt sem tudjuk, hogy ez a gazdaság, amely már évek óta így kialakult, hogy ez az európai gazdaság többi részére hogyan hat ki. Főként a válság által sújtott országokban egy nagyon érdekes folyamat tapasztalható. Én csak amellett tudok kardoskodni, hogy ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztanunk, és szisztematikusan értékelnünk kell ezt. Én tudósként nem tudom még pontosan megmondani azt, hogy milyen elemek pozitívak, és melyek azok, amelyek rossz irányba mutatnak. Ehhez kell a segítségük és önök támogatása és felszólítása, mert csak így tudunk reagálni bizonyossággal állíthatom, hogy semmit nem tudok igazából pontosan modellezni így, és azt a válság során is láthattuk, hogy a szolgáltatásokat még nem igazán értjük, sem a tudományban, sem pedig a technológia területén. Tehát mit lehet tenni egy ilyen esetben? Van egyfajta tudomány, az átmeneti tudomány, átmeneti folyamatok tudománya, ez arról azzal foglalkozik, hogy mit történik akkor, amikor a társadalmak új irányba indulnak el, fejlődés szempontjából, és itt csak egy ajánlást tudunk megfogalmazni. Egy kísérleti teret kell létrehoznunk a KKV-k számára, például a javításokkal foglalkozó KKV-k számára, van egyfajta leasing hálózata a vállalkozások részére, vannak olyan kutatók, akik már uh, hasonló dolgokkal foglalkoznak évek óta, és ezt a fajta tudást összefoglalhatnánk, és a legalkalmasabb eszköz szerintem erre az innovációs partnerség lenne. Talán a Horizon 2020-ban vannak erre kisebb eszközök is, amelyek megfelelőek, de a következő lépésként én ezt ajánlanám. Talán még nem tudjuk megmondani azt, hogy ez és ez a végső megoldás, vagy ez a halálbiztos tipp, ami már a jó irányba mutat, de amit mondhatok, az az, hogy sok minden történik, az emberek nem akarnak már sok terméket, amit azonnal majd el kell dobniuk, tehát az emberek telítődtek, főként a fiatalok területén Ez egy olyan fejlődés, amit az iparban még nem vettünk megfelelően figyelembe. Többet kell még tanulnunk, és így tudunk majd egy jobb ajánlást kiadni. Um, und der Aspekt, uh... És a Pródi úr által említett aspektus, ez pontosan egy nagyon döntő fontosságú eszköz a termék szolgáltatás rendszerek, tehát hogy több szolgáltást kössünk a hagyományos termékekhez, ez most már újfajta tulajdon viszonyokat vet fel, és felmerül a kérdés, hogy a fogyasztó mit szeretne. Szeretne-e a e fogyasztó egy mosógépet, vagy inkább azt szeretné, hogy a ruhái tiszták legyenek, és csak ez érdekli. Számos olyan termék van, amire igazából nincsen szükségünk. Wo wir sogar glücklicher wären, wenn wir uns... És talán boldogabbak is lennénk, hogyha nem kellene olyan foglalkozni velük, le, le kellene, nem kellene leporolni, vagy szortírozni, vagy karbantartani. Ez a fajta fogyasztói érdek tehát létezik. Szerintem mindenki osztozik ebben az érdekben, aki itt ül, csak az ipar és a KKV-k nem tudnak erre megfelelően reagálni. Részben már ez kezd kialakulni, például az olyan modellek által, amiket ma említettem. Ez a fajta innováció, amely már régóta zajlik, ezt mindenképpen meg kell ragadni és értékelni kell. Ms. Merkis? Merkis asszony. Eh, eh, eh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Sepelman, köszönöm a kollégáknak, milyen, hogy itt vannak, hogy erről beszélhetünk. Igazából, amit elmondott Sepelman úr, az azt jelenti, hogy nekünk politikusoknak, az EU-nak, hiszen ez a gazdaságnak egy része ezt mondta, és ez Eh, ezt mi nem vettük figyelembe politikusként. Azt mondta, hogy nagyon nagy a tevékenység, és nagyon sok eh, mindent említett a sharing economy, és más neveket is, vagy a lease economy. Azt mondta, hogy arra van szükség, hogy ez mindenképpen a látóterünkbe kerüljön, és nagyon sok potenciál rejtőzik ebben, Ön említett néhány lehetőséget, amiket említett, például a fiskális, tehát az adózás megváltoztatása ennek kapcsán, ezt sem említette, hiszen nagyon-nagyon drága a, a munka, az energia is, és ilyen intézkedésekkel tehát a jó útra lehetne térni. Az adó változtatások kapcsán az Európai Uniónak eh, ezzel a területen nincsen igazából illetékesség köre, tehát más területeket kell eh, keresnünk. Az Európai Bizottságtól itt van a Környezetvédelmi Főgazgatóság, és ők beszéltek a fenntartható fogyasztásról. Nagyon fontos azt tudni, hogy mi a ipari szakbizottságban vagyunk, nagyon fontos a fenntartható a fogyasztás, viszont nagyon fontos az is, hogy támogatni lehessen az innovációt, illetve a különböző modellek innovációját. Jelenleg ezt mi nem tesszük meg, foglalkozunk, foglalkozhatnánk a, az adózással, de sokkal inkább azzal kell foglalkozni, hogy mi a helyzet a fogyasztói jogokkal, mi a helyzet a szerződésekkel, elegendő-e a digitális hálózatunk mindehez, és lehet, hogy Cruz biztosnak kellene megvizsgálni ezeket a különböző kérdéseket. De igazából, amit elmondott, hogyha ezt szeretném támogatni, akkor két lehetőségünk van, hagyjuk azt, hogy a dolgok a saját útjukon menjenek, vagy pedig valóban foglalkozzunk ezzel, de ügyelnünk kell arra, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk létre. Nagyon érdekes ez, nagyon jó lehetőséget vázolt fel, de ami miatt aggódok, az az Európai Bizottság eljárása, hiszen eléggé mindent elkülönítenek, pedig itt együttműködésre van szükség a különböző biztosok és különböző főigazgatóságok között, és tudjuk, hogy mi történik általában a bizottságnak, pont a főigazgatóságok között tűnik el az ügy, tehát mindenképpen szeretném, hogyha több biztos is foglalkozna ezzel. Akiket érdekli ez a téma, azoknak elmondhatom, hogy én írtam erről egy kevésbé tudományos jelentést is. Seppelman úr kitűnő munkát végzett, de én egy leegyszerűsített formáját kínálom ennek a jelentésnek, és szeretnék néhány érdekes megjegyzést tenni, hogy miről is van itt szó. Vannak olyanok, például a Michelinnél már nem az autógumit árulják, hanem a kilométereket. Tehát, hogy teljes mértékben vállalják a felelősséget a, az, a gumiabroncs szempontjából például lehet szőnyeget is leasingelni, vagy elektronikus autókat leasingelni. Például ez egy kicsit másfajta leasingelés, mint hogy ezt Karl Heinz Florence is említette. Ezen kívül, ahogy már mondtam, telefonokat, vagy izzókat, lámpákat is lehet leasingelni. Tehát, hogyha a shared economy irányába haladunk, eh, indulunk el, akkor azt látjuk, hogy sokkal izgalmasabb üzleti modelleket eh, lehet látni. Herr Florenz. Florenc úr, még egy kérdésem lenne igazából több. Először is Merkiz asszonynak szeretnék köszönetet mondani ezért a kitűnő intézkedésért, illetve kezdeményezését. Tényleg nagyon érdekes ez a téma. De még egyszer csak visszatérnék Pródi kollégánk kérdéséhez. Ő azt mondta, hogy szeretnénk az érték újrahasznosítást növelni. A mobiltelefonok területén nagyon sok mindent szabályoztunk már, de ipari területen még nem sok minden történt. Hogyha például hogyha valamilyen fajta nagyobb gépet veszünk, amely 40 tonnánál nagyobb, akkor azt leasingelni kell. Milyen fajta, milyen fajta ösztönzés lehetne adni, milyen fajta ösztönző eszközöket lehetne alkalmazni, hogy az újrahasznosítás tényleg megérje, és tényleg erre lehessen ösztönözni az embereket. És ami engem KKV-ként érdekel, ez például a teherautó gumiabroncsal kapcsolatban jó az a kezdeményezés, hiszen itt tényleg a futamidőre vonatkozik, és a kérdésem az az, hogy viszont ez nem ellentétese igazából a középvállalkozások érdekeivel. Gutiérrez asszony, a következő. Köszönöm, köszönöm szépen. Késtem, és utána olvastam a dolognak, de azért vannak kérdéseim. Szerintem ez a javaslat sokkal, ez a, ez a javaslat túllép az úgynevezett technikai megoldásokon. Ez a kulturális fejlődés egyik új lépése, új fázisa, és egyértelmű, hogy a fogyasztói társadalomnak meg kell, meg kell változtatni, hiszen így a forrásaink egyre csak csökkennek. Tehát túl kell lépni ezen a fázison. A kérdésem az lenne, hogy hogyan lehetne ennek marketinget csinálni. Nem újra felhasználásról van szó, hanem egy új életfelfogásról a különböző tárgyak felhasználásával kapcsolatban, a test és a, és a környezet kapcsolatával kapcsolatban, hogyan lehetne ezt, hogyan lehetne ezt megismerteni, megismertetni? Hogyan lehetne elérni azt, hogy ez a filozófiai elgondolás testet öltsön? Ez volt az utolsó kör. Sepelmen úrnak visszaadom a szót. Tessék. Oh, okay. Ähm, ja, also die schwierige Situation. A nehéz helyzet az az volt, amikor ezt a tanulmányt elvégeztük, hogy a leasing társaságoknál csak pro és kontra vélemények voltak. Az eddigi tanulmányok azt mondták, hogy hogy ez egy pozitív innováció, és ezt eh, támogatni kell, vagy a tanulmányok teljesen negatívak voltak. Ezen tanulmány elkészítése során azt láttuk, hogy, és ez egy új minőség ebben a tanulmányban, tehát azt láthattuk, hogy a termék szolgáltatás rendszerek bizonyos feltételek mellett produktívan hathatnak, Viszont ahogy eddig kezelték ezeket, azok kontraproduktívak. A mobiltelefonok esetében lehetne ez például egy példa. Elképzelhető lenne az is, hogy a jövőben olyan mobil szerződéseket kötnek, amelyben leasing van, és lehetővé teszik azt, hogyha megfelelő recycling megvalósul, akkor ezt is bevezetik. Jelenleg olyan helyzetben vagyunk, amikor a tudomány és az ipar sem tudja, hogy hogyan lehetne megfelelően újrahasznosítani a mobiltelefonokat, nincs erre egy megfelelő jó válasz. Ezért még mindig nehéz egyértelműen kijelentem azt, hogy tényleg ezt be kell vezetni. Az egyetlen, amit én most elmondhatok, az az, hogy foglalkoznunk kell ezzel az innovációval, tehát a termékszolgáltatás rendszerekkel, és el kell azon gondolkodnunk, hogy milyen fajta termékszolgáltatás rendszerek negatívak, vagy azért, mert se nem intelligensek és bevonóak, és nem felelnek meg a 2020-as stratégiának sem, tehát szerintem ez egy jó szelekciós kritérium lehetne. És azt is elmondhatnánk, hogy hogyan tudnánk ezt a fajta innovációt a jövőben elősegíteni. Jelenleg a politikában, de a tudomány területén sem tudják megfelelően értékelni a termék, szolgáltatás rendszereket, a technológiát tudják értékelni, viszont egyfajta szociológiai értékelés nem lehetséges, és nincs megfelelő kapacitás sem. Van egy nagyobb projekt ezen a területen, én koordinálom ezt, a legjobb intézetek foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogyan lehet a szociális és technológiai innováció között a hatásokat lemérni. Tehát ezzel foglalkozunk. Remélem, hogy a Living Society jó kísérleti projekt lesz arra, hogy, illetve a Leasing Society, eh, tehát a leasing társaság egy, egy nagyon jó eh, kísérleti projekt lesz majd ennek vizsgálatára. Elnök, köszönöm szépen Sapálman úrnak ezt a kitűnő előadását és az érdekes gondolatait és azt is nagyon köszönöm, hogy eljött ma hozzánk. Szeretném, hogyha megtapsolnánk Sepelman urat. Egy perc szünetet tartunk, majd folytatjuk. the next meeting program is the consideration... következő napi rendi pontunk a 2014 évi költségvetés témájának megvitatása. Bütikoffer úr ennek a kérdésnek az előadója. Meg is adom neki a szót. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. szeretném előre bocsátani, aminek még a résztekre rátérnék. Szeretném előre bocsátani azt, hogy eléggé átletatatlan a helyzet. Az Európai Bizottság, ha jól tudom, azt szeretné, hogyha a 2014-es költségvetést ez év júniusában már létrehozhatnák, azonban ezzel kapcsolatban hivatalosan még nem foglaltak állást, és történtek illetve szükségesek bizonyos döntések, amelyek ezt lehetővé tehetnék. Az első döntés az ECOFIN kezében van. A triológus során volt egy kompromisszum a 2013-as költségvetést illetően, mégpedig, hogy két szakaszban 11,2 milliárd fognak folyósítani, ez a trialóguson született kompromisszum azonban eléggé vitatott politikai szempontból. Nagy-Británia azon az állásponton van, hogy egy fillért sem akar már adni az EU költségvetésben. Németország, Franciaország, Dánia és Ausztria a megkérdőjelezi a tegyelásokon létrehozott szintet. Tehát kérdéses az, hogy holnap megállapodnak-e ebben. Hogyha nem lesz megállapodás, akkor hogyha a különböző felek véleményét jól értelmezem, akkor a parlament hozzájárulása a középtávú pénzügyi tervezéshez, illetve az ott meghatározott költséghatárok esetében nem lesz könnyen elérhető, és ez lenne a második lépés. Tehát akkor is, az ECOFIN megállapodna, akkor is a parlamentnek még az MFF-fel kapcsolatban egyértelművé kell tennie azt, hogy a plafonokkal hogyan bánnak, és utána tudja majd az Európai Bizottság a 2014-es költségvetés tervezetet előterjeszteni. Ebben az összefüggésben szeretném kiemelni különösképpen a középtávú pénzügyi terv hatásait a mi szabadságunk terveire nézve. Összességében a csökkentések az 1A fejezeten belül 38 milliárd euróra rúgnak, és számos politikai területet érintenek, amelyek az Európa 2020-as stratégia szempontjából központi jelentésségűek. Csak néhány dolgot szeretnék kiemelni. A Connecting Europe Facility támogatását 25%-kal csökkentik 89%-kal az IKT-t, a Galileo 10%-kal, a Copernicus 35%-kal csökkentik. A Horizon 2020 összességében 10 milliárdot fog elveszíteni, ez 12%. A, az Erasmus 15%-ot vezet, a Cosme pedig 2 milliárdot kap csupán, ez 15%-os csökkenés jelent az eredeti bizottsági költségvetéssel szemben. El kell mondjam, és ez szomorú, hogy felmerül a kozme csökkentése kapcsán, legalábbis én kérdezem ezt, hogy jó volt-e az, hogy azt akartuk, hogy a kozménak még többet adjanak, hiszen Tajani alelnök úrral együttműködtünk, és azt mondtuk, hogy szerettük volna ezt létrehozni a KKV-k számára de hogyha ezt így hozzák létre, akkor fennről az a kérdés, hogy ennek a mini programnak van-e még értelme. Tehát ez a és patika ironikus következménye. Az egy án belül van még egy terület, ahol nem csökkentenek, ez pedig a nukleáris terület, itt növekedés tapasztalható. Tudom, Royal úr, hogy örömet szerezhetek önnek. De auch, ja. Neked is igen. Van egy olyan pont, amelyre szeretném felhívni a figyelmüket, mert eh, itt van egy kis egyetlenértés a bizottsággal közöttünk. A tanács a következtetéseiben arról beszélt, hogy a Horizon 2020, illetve az Erasmus esetében reális növekedésre van szükség. 2014 esetében a 2013-as szinttel szemben. Ezt az Európai Bizottság azonban nem hajtotta végre, és ezt nem tartom helyesnek, és ezért ezt még egyszer meg kellene vizsgálni. Van még egy pont, amelyel gond van. Összességében itt vannak jó ötletek, de egyiket sem lehet egyértelműen kimutatni, és egyik ilyen kérdés az az, hogy a rugalmasságot ki lehet -e használni arra, hogy az egy A súlyos csökkentéseit valahogy kiegyensúlyozzuk. Lehetne-e egyfajta prioritást adni az egy fejezetnek akkor, hogyha a rugalmasság eh, keretén belül bizonyos támogatásokat átcsoportosítunk, és ezek valahogy az 1A fejezetbe kerülhetnének. Tehát eh, ez egy kicsit még a levegőben eh, függ. És pontosan ezért jó lenne az, hogyha most itt egyértelműen felemelnénk majd a hangunkat. A véleménytervezetemet elfogadták, illetve figyelembe vették. Ezek a legfontosabb pontok, amelyben remélhetőleg egyetértünk. Szeretnék arra rámutatni, hogy a múltban mindig egyetértettünk abban, hogy és függetlenül attól, hogy ki mit gondol a legnagyobb infrastruktúra projektről, de ezek az infrastruktúra projektek mindig is az MFF-en kívül kerültek finanszírozásra, tehát a rugalmassági mechanizmuson kívül finanszírozták ezt, mert ez ahhoz vezethetett volna, hogy ezek a nagy infrastruktúra projektek még inkább belekerülnek az 1A fejezethez. És még egyszer az utolsó megjegyzés a véleménytervezethez. Természetesen itt arról is szó van, hogy jobb irányítás legyen és koordinálás legyen a tagállamok és az Európai Unió között. Végezetül ütemterve. Május 21-én kell a módosítókat benyújtani, 12 óráig. Május 31-én, amennyiben ezt szeretnék, A kísérleti projektek számára az első átmeneti javaslatokat, illetve az előkészítő intézkedések számára a javaslatokat benyújthatják. Az lenne a legjobb, hogyha lehető leghamarabb ezt be lehetne nyújtani, és így a bizottság minél hamarabb álláspontot foglalhatna ezzel kapcsolatban. Hogyha túlságosan későn nyújtják be a projektjeiket, illetve a javaslataikat, akkor az nem annyira jó az eljárás szempontjából. Júniusban fogunk szavazni erről a javaslatról, és a Költségvetési Szabizottságban a trilógus mandátumról június 27-én lesz, a plenárison pedig majd júliusban foglalkozunk ezzel. A múlt héten volt egy találkozó az elnyék jelentéstevőkkel, a Költségvetési Szabadság jelentéstevőjével is. A jelentéstevő támogatott bennünket a prioritásainkat illetőleg. Elnök, köszönöm szépen Butikófer úrnak. Uh, Ms. Jordan, on behalf of the... Most pedig Jordan az, hogy következik a néppárt nevében Rübi úr, ugyanis nincs ma itt, úgyhogy Jordan az, hogy Köszönöm szépen, Rübig úr kérte, hogy nevében szóljak hozzá. Ő három dologra szeretné felhívni a figyelmet. Az első az, hogy a 2011-es költségvetés tárgyalása nem egyszerű, hiszen a éves pénzügyi terv 2013 2020 még nem, erről még nem született döntés. Nem tudjuk, hogy a 2011-es plafon mennyi lesz, a bizottság nem fog tudni költségvetési tervezetet benyújtani a hónap vége előtt, vagy akár még később. Tehát az első pont, amit hangsúlyozni kíván, az az, hogy mekkora bizonytalanság vezi a költségvetés. A második dolog a Horizont 2020-as program témája. A bizottság egy 80 milliárdos költségvetést terjesztett elő, február 6-7-i csúcs után a tagállamok ezt még tovább csökkentették, tehát kb. 70 milliárdra. Rübik úr azt kéri, hogy követeljük a megfelelő mennyiségű költségvetést a Horizont 2020-nak. Ez azt jelenti, hogy 100 milliárd euró a 2011 2020 as időszakra, és ugye ennek megfelelő rész a következő évre. Harmadik téma. Az ITRE-nek a COSME programnak is meg kell szerezni a megfelelő támogatást, ez azt jelenti, hogy 5 milliárd az MFF-en belül, és ennek a megfelelő része a 2014-es évre levetítve hasonló okok miatt. Most hozzátenném a saját véleményemet. Az első az, hogy mennyire fontos az Erasmus, ez egy közvetlen kapcsolat az európai szakpolitikák és az emberek között, ezért fontos. A második dolog pedig az infrastruktúra kérdése. Itt nagyon komoly megszorításokra van kilátás. Szeretnék mindenkit figyelmeztetni arra, hogy az energetikai infrastruktúra rendkívül fontos, ha el akarjuk érni azt, hogy kivonjuk a a szenet az energiahordozóink között, tehát fontos lenne ez költségvetési szempontból is. Vagy megtaláljuk a megfelelő finanszírozást, avagy lemondunk a célkitűzéseinkről. Előbb köszönöm. Most a szocialisták nevében asszony következik. I'm afraid I cannot speak on behalf sajnálom, de nem tudok a szocialisták nevében hozzászólni, mert nem én vagyok az ellégentést tevő, de van mit mondanom. Először is gratulálok Bütikoffer úrnak. Örülök annak, hogy ilyen hosszú távú az elkötelezettsége, így érdeklődik, ragaszkodik a költségvetéshez. Len, lesznek módosítóim, vagy szocialista módosítók, vagy saját magam nemében, vagy néhány kollégával összefogok. Szerintem nagyon komoly dolog az, hogy a 2014-es költségvetésről véleményt alakítunk ki, Kettes ponttal kezdeném. Sajnáljuk, hogy 38 milliárddal euróval csökkentette az MFF-et a tanács. Most a bizottságtól még nem érkezett semmilyen uh, hivatalos javaslat, egy Excel táblázatot uh, továbbítottak, csak ez nem egy uh, jogerős javaslat, és még ezt is vissza is lehet utasítani. A tanácsi következtetés egyértelmű volt a Horizont 2020-ra vonatkozóan. Azt mondták, hogy ez nem lehet kevesebb, mint a 2013-as kutatási költségvetés, a 70 milliárd kevesebb, mint ez, mert abban benne van a SZIB, a CIP, a Versenyképesség és Innovációs Keretprogram, idén viszont ez egy másik fejezetben van, úgyhogy szerintem a tanácsi következtetés nem mondta ki, hogy itt a kutatás ménusz a cip, cipről van szó, a cipet le kell, ki kell vonni innen, így aztán ki kell vonni a bizonyos Excel táblázatból a, a, a cip költségeit, így aztán oda kéne arra figyelni, hogy ez, nem mi lesz a sorsa. A véleményben utalni kéne arra, hogy a tanács felelőssége az, hogy megszorításokat eszközölnek, tehát csökkentik a költségvetést, mi is költségvetési hatóság vagyunk, de hát erről végül is ők is döntenek, mi több pénznek a sorsáról nem tudunk dönteni, mint amiről a tanács dönt. A, viszont a, nyilván mi közös felelősségünk is lesz majd, amikor nem lesz elég a pénz. Örülök annak, hogy a rugalmasságról szót kerít, rugalmasságra szót kerít a jelentéstevő, vagy az előadó. Viszont jó lenne, hogyha előremutatóak tudnánk lenni, tehát tervet is tudnánk arra kialakítani, hogy hogyan ö, szerezzük meg a pénzt, illetve arról, hogy hogyan választjuk ki a finanszírozandó projekteket. Egyébként, ha nem így járunk el, akkor viszont nem kapunk a tanácstól semmit a költségvetési folyamat természeténél fogva. A 2012-es költségvetés módosításnak ismerjük a sorját, idén is, sorsát idén is deficitünk lesz. Az egyes fejezetben a a mi témáinkra oda kell figyelni. Tehát, hogyha bármilyen deficit van idén, bármilyen ö, veszteség, akkor az ne a mi témáinkat érintse. Ha viszont igen, akkor parlamentként kell ezt elfogadni. Hogyha a tanács nem így dönt, akkor övék a felelősség. Megköszönöm az elvégzett munkát, de még nagyon komoly munka vár ránk a 2014-es költségvetés és az MFF tekintetében is. Jó lenne, hogyha egy hullám lennénk, és a módosításokat is azt hiszem, hogy egyértelműen kell megfogalmazni, és egy kicsit talán keményebben kéne fogalmazni a tanács felé is. Jelenleg nem ez a helyzet. Köszönöm. Mr. Chichester. Chichester úr. Mégsem. Akkor Pródi úr. Grazie Presidente, grazie anche al collega Butikofer per... Köszönöm, köszönöm Butikofer úrnak a munkát, a véleményt. Hát én nagyon nehezen beszélek erről, mert én a költségvetés ellen szavaztam. Először is azért, mert nem értek egyet a költségvetés logikájával. Vagyis Ezek a százalékarányok, amelyeket a priori szabunk meg, az európai GDP százalékában alakítjuk ki az Európai Unió költségvetését. Szerintem ez egy feje tetejére állt világ. Ki dönt arról, hogy mit, mit, tegyen, az Euró, az, mit tegyen az Európai Unió? Hát szerintem attól, függ, annak, attól kéne függni a költségvetésnek, hogy mit akarunk vele elérni. A hatos pont eléggé problematikus számomra. Itt azt olvashatjuk, hogy must be financed outside and above the MFF budgets. A nagyobb uniós infrastruktúra projekteket ne a több éves pénzügyi keret költségvetéséből finanszírozzák, magyarul így van hivatalosan. Nos, jó lenne, hogyha visszatérnénk oda, amit a parlament már kimondott, illetve jó lenne, hogyha közelítenénk ahhoz az elképzelés vagy alaptételhez is, amit az imént kifejtette. Gutiérrez Cortines asszony. Köszönöm szépen lehet, hogy nem, első látása nincs köze a dokumentumhoz, annak, amit mondani fogok, de szerintem van. Nem könnyű a pénzt megfelelően elkölteni. Az előző programokban meg kell figyelni azt, hogy hogyan ellenőrizték a megfelelő elköltését a pénzeknek, és ugye itt van egy, egyfajta feltételrendszer. De szerintem meg lehet itt fordítani a dolgot. Ott van például az Erasmus. A parlamentnek szerintem sokkal jobban bele kéne ásnia magát a különböző feltételrendszerekbe, tehát több feltétel kell, illetve ö, azt is el kell érni, hogy legyen egyfajta kötelező érvényűség. A múlt többszörös finanszírozás azt jelenti, hogy például egy ösztöndíjas többféle forrásból is kaphat ösztöndíjat. Ez itt megvalósul. Például, de miért nem lehet ezt még tovább terjeszteni? Például a strukturális alapokból miért nem lehet finanszírozni az Erasmus-t? Vagy vannak a kozmének olyan részei, amit könnyen lehetne akár a ö, strukturális alapokhoz is ö, csatlakoztatni. Miért nem lehet ezt megoldani? Szerintem okosnak kell lennünk, és szabad utat, utat kell biztosítani a képzeletünknek, hogy sokkal jobban tudjuk kezelni az alapokat. Egyértelmű feltételrendszert kell kialakítani, és ezeket kell a célkitűzéseinkkel párosítani. Például, hogyan lehet a KKV-knek kedvezni. Szerintem sem a programok, sem a régiók nem költenek jól. Egyfajta pénzügyi pénzügyi képzelet erőre lenne szükség arra, hogy a célkitűzéseinket tudjuk párosítani a pénzeszközökkel. Köszönöm, Odi úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Három megjegyzésem lenne a hármas bekezdéssel kapcsolatban ami a 2014-es értéket és a 2013-as értéket illeti. E, ez azt jelenti együtt, hogy mostantól az összes e, költségvetés esetében e, nem a felső kötelezettségvállalásról, hanem a kifizetési értékekről fogunk beszélni. Azért mondok, mondom ezt, mert a 2014-2020-as időszakra a tanácsban a kifizetésekről beszélnek. Én azt gondolom, hogy 2013-ban ez egy nehéz év lesz, ami a hármas bekezdést illeti. A bizottság tudná adni nekünk a 2013-as év végéig a kifizetési előirányzatokról valamifajta összefoglalást, hogy jobban lássuk, eh, például a hetes keretprogramot, eh, az Eurotom 52-53 eh, milliárd volt, ugye, és aztán fél időben úgy tűnik, hogy az e- utolsó három évre 10 eh, milliárd marad, beleértve 2013-at eh, is. Most eh, mennek ki július 1-én a pályázati kiírások. Milyen, milyen összeg ez a 10 milliárd, vagy a, vagy a kormányok nyomására lejjebb mennek-e ezzel az összeggel. Én tehát a 2013-as évi kifezetési előirányzatokkal kapcsolatban szeretnék pontos képet kapni az összes tudományos kutatással kapcsolatban. Hatos bekezdéssel kapcsolatban azt mondom, hogy tetszik a szöveg, ami a politikai konszenzust illeti, ezek a nagy beruházások, a Galileo, ITER, stb. nem szabad, hogy a működési költségvetést érintsék, a folyó költségvetést Én magam azt javasolnám, hogy az Európai Unió egy befektetési szekciót hozzon létre, ugyanis más költségvetésekben van beruházási rész, és van folyókiadási rész. Tehát a CFP illetve az MFF-en kívül kellene egy másik elrendezés. Erről már beszéltünk korábban, és az utolsó megjegyzésem következik a hetes bekezdéssel kapcsolatban. A tagállamok és az unió közti jobb koordinációra vonatkozóan szerintem ide a helyi önkormányzatokat is fel kellene venni, beleértve a régiókat is mert a közkiadások területén például a három szint eh, egyre nagyobb szerepet játszik, tehát az Unió, a tagállamok és eh, a régiók, itt gondolok eh, az autonóm spanyol tartományokra, vagy a német tartományokra, ahol úgy tűnik, hogy ez a fajta koordináció három szint között tűnik elkerülhetetlennek. Köszönjük, Odi úr. E, a bizottságnak címzett néhány kérdést a, a képviselő úr, de a költségvetési főigazgatóságtól nincs itt senki, tehát valószínűleg írásban fogja megkapni a választ. Bütikofer úr következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a kollégáknak a megjegyzését. Én azt látom, hogy van egyetértés a frakciók között abban, hogy keményebben lépjünk fel, és előmozdítsuk azokat a prioritásokat, amelyekben egyet értünk. A kérdés az az, hogy hogyan lehet tettekre fordítani ezt, mert nem elég arról beszélni, hogy mostantól keményebbek leszünk, ez önmagában még nem cselekvés. Az 1A fejezet fizeti meg az árát, ha szabad így fogalmazni, annak, hogy ebben a parlamentben nincs K plusz F kutató lobby, mint amilyen, olyan erős, mint amilyen regi vagy agri lobby létezik az agrinak és a reginek. Nagyon kemény lobbyai vannak, ugyanez igaz a tanácsra is. És aztán ennek ez az eredménye. Hogyha tehát kemények akarunk lenni, akkor tényleg tettek mezeire kell lépnünk, és bátorság kell ehhez. Rübik úr beszél, ez egy példa, eh, arról, hogy a Kozme 5 milliárdot kapjon, nagyszerű célkitűzés, a liberálisok, a néppárt és mi magunk is ebben a célban megállapodtunk, amikor a Kozméról beszéltünk Kreuzmann úr vezetése alatt hónapokkal ezelőtt. De aztán ehhez az kell, hogy a trialógus során keményebben lépjünk fel, és a tanács számára nyilvánvalóvá tesszük, tegyük, hogy nem lesz végeredménye trialógusnak, nem lesz pozitív kimenetele, ha itt nem engednek. Most arról tárgyalunk, hogy a pénzügyi eszköz megkapja-e 60%-ot a jelenlegi portfólióban, ami egyébként egy igen szerény követelés, és még itt sem akar a tanács engedni. Persze, Eh, legyünk keményebbek, de ne csak szavakban. Ez ugyanis azt jelenti, hogy eh, a megközelítést eh, a, és a sebességet is megváltoztatjuk. Negyedik, ez csak akkor történik meg, hogyha mindenki egybe fog, összefog. Egyetértek 100 milliárdos tétel a Horizont 2020-szal kapcsolatban, ez nem egy szakszervezeti típusú tárgyalás, eh, hogy követelünk 100 milliárdot, és aztán valahol félúton megegyezünk. Én azt gondolom, hogy ha növelni akarjuk eh, a pénzeket, eh, akkor a bizottsági eredeti összeg mellett, a 80 milliárdos mellett kell kardoskodnunk, ez egy jó szám, a bizottság ezt E, számolta ki, e, tehát ne 100 milliárd legyen, hanem 80 milliárd, van értelme, emellett kell akkor kiállni. De azzal, hogy feltornásszuk a számokat, és nincs mögötte cselekvés, hát ez eléggé önállítás szagú, ezt ne tegyük. Köszönöm. Bütikofer úr említette, a módosítási határidőket. Ezek május 21-én kedden délben járnak le, ez a határidő, ami a kísérleti projektek, indikatív projektjét illeti, péntekig lehet benyújtani ezekre a javaslatokat. Bütikofer úr, én sajnálattal emlékezek meg arról, hogy a bizottság nem küldte el a képviselőjét, azt gondolom, hogy ez a bizottság részéről elfogadhatatlan. Tegye meg ezt a megjegyzést, Bütikofer úr, mondja az elnök, és én ebben csatlakozom önhöz. És nyilván ezt akkor tudatjuk a bizottsággal. Ötös pont következik a napi rendben. Merkis asszony témája a mikroenergia termeléssel kapcsolatban Merkis asszony következik. Um, what we have seen over the... Köszönöm szépen, elnök úr! Azt láttuk a parlamenti ciklus alatt, hogy egyrészt többet tehetünk volna azért, hogy az energia előállítást ösztönözzük, és hogy a polgárok kezébe adjuk a lehetőséget. 2013-15-ben sokan folyott, 2050-ig nagyon sok elképzelésük van, de nagyon komoly jogszabályok erről még nem születtek. A bizottság is foglalkozik ezzel, és azt hiszem a bizottság elfogadja el, azt is, hogy nem feltétlenül kell valaminek nagy formátumúnak lenni, hogy működőképes legyen. Most a mikroenergia termelésről termelésnél erről van szó. Igaz ez vajon? Idáig nem vizsgálták megfelelően a mikroenergia termelést, tehát gyakorlatilag szűz területről van szó. Ennek azonban nagyon komoly potenciálja van. Először is meg kell azt vizsgálni, hogy milyen előnyei, milyen hátrányai vannak ennek, vagy, vagy hogyan lehet ezt ösztönözni, milyen akadályai vannak. Egy szóbeli kérdést nyújtottunk be a mikroenergia termelésről, és ezt a plenárisan fogja megválaszolni a bizottság. Egy kis jelentésvázlatom is van erről. Szeretném, hogyha egy tanulmány készülne a mikroenergiatermelés lehetőségeiről, a hálózatokról, vajon a hálózat, a villamosenergia hálózat képes-e arra, hogy a nagy feszültségű a nagy feszültségű hálózatokkal nem megfelelően összehangolt energiatermelést, mikroenergiatermelést fel tudja venni a hálózó. Aztán ott van az energiaszegénység kérdése is. Sokan vannak, akik bérlik a házukat, és nem tudják megfelelően irányítani vagy kialakítani a saját villamosenergia helyzetüket, nem tudják alakítani a, a villamosenergia számla mennyiségét, és hogyha a mikrogenerációra, tehát ők maguk is tudnának elektromos áramot generálni, vagy villamos áramot generálni, akkor lehet, hogy más lenne a helyzet, nem, lennének, nem beszél, kéne beszélnünk energiaszegénységről. Ezt a kérdést még szerintem nem tártuk fel megfelelően. Nagyon sok akadály van, helyi vagy tagállami szintű akadályokról beszélek, de vannak itt európai szintű akadályok is. Ez a, há- a hálózatokra gondolok, avagy a különböző tagállami energiapolitikákra, fiskális ösztönzők, vagy éppen gátlók meglétéről beszélek. Ez a kezdeményezés egész egy, egyébként pedig kiegészíti azt a buzek jelentést, ami a belső energiapiacról készült. Tehát közösen kell őket szemlélni. fontosnak tartom azt, hogy ösztönözzük tehát a befektetéseket a mikroenergiatermelésbe, globális ösztönzőkre van szükséges, a helyi kezdeményezéseket is segíteni kell. Szerintem a kis és közép, tehát a mikro és a közép generációt mindenképpen felkarolandó dolgok. A bizottság és a tagállamok szerepét is úgy látom, hogy könnyebbé kell tenniük, tehát eh, könnyebbé kell tenniük a ö, mikrotermelést, és meg kell növelni a mikrotermelés részesedését az európai energia mixben. Sok kollégával együttműködöm, mindenkivel szívesen egyeztetek. 28 a május 28-a a módosítók beterjesztésének határideje. Much. And the next... Köszönöm szépen. Stavadosszerű Alabár a következő. Nem, mégsem akar szólni. Quite sure that Miss Fiona Hall would like the floor. De abban teljesen biztos vagyok, hogy Fiona Hall szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, köszönöm Judith Merkiznek ezt a kezdeményezést. Régóta foglalkozik ezzel a témával. Nagyon jó az, hogy rárentjük a figyelmet a mikrotermelésre, mert gyakran elfeledkezünk erről, hogyha a megülő energiaforrásokról beszélünk általánosságban. Ennek megvannak a saját előnyei, tényleg nagyon hatékony, nagyon jó úgy felhasználni az energiát, hogy ugyanazon a helyen termelik is azt. Tehát a legeredetibb módja az energiatermelésnek az a saját otthonunkban, és ez olcsó is, olcsó ez a háztartások számára, sőt azok számára, a, és ez a legolcsóbb, akik nem tudják a fotovoltaikát megengedni, de valaki másnak lehetővé teszik ezt a háztetejükön, és így ingyen alkalmazhatják az energiát. Az épületek erőforrások lehetnek. Van egy európai előírás, hogy nulla energiafelhasználású épületek legyenek, viszont létrehozhatunk pozitív energiaépületeket is az ilyenfajta mikrotermelés által. Például akkor is termelheti az ház az áramot, ha nem is vagyunk otthon, és az is jó lenne, hogyha ezt a fajta energiát be táplálni a hálózatba. Itt nem csak az egyedi egyéni mikrotermelésről van szó, ez nagyon hasznos lehet a közösségek számára is. Ennek megvan a szociális oka is, hiszen így a közösségek együttműködhetnek és elgondolkodhatnak helyi felelősségükről a klímaváltozás megoldásában. Én örömmel láttam azt, hogy az én választókörületemben is nagyon sok közösség már gondolkodik a különböző hasonló mikrotermelési megoldásokon. A mikrotermelés nagyon érdekes lehet ezen közösségek számára, hiszen is csökkenteni lehet az üvegházi gázok kibocsátásán. Egyetlen egy pont van, ahol nem igazán értek egyet Merkiz asszonynal, ez pedig az, hogy tényleg szükség van-e jogszabályozásra ezen a területen. Szerintem a legfontosabb, amit tehetünk, az az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy már most milyen jogszabályok léteznek, főként a 2009-es megújuló energiaforrásokra vonatkozó szabályozás tekintetében, és azt is meg kell vizsgálni, hogy ezt helyesen végrehajtják-e. Meg kell vizsgálni a hálózathoz való hozzáférést, az adminisztrációs előírásokat. A bizottság a megújuló energiaforrásokról szóló jelentésében rámutatott arra, hogy vannak itt még nehézségek politikai akaratra van szükség ahhoz, hogy ezeket át lehessen lépni. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tekintjük majd át a megújuló forrásokra vonatkozó ösztönzési eszközöket, akkor itt nem csak a különböző nagyobb megavatos erőművekre kell gondolni, Észak-Spanyolországban vagy Skandináviában, hanem arra is gondolni kell, hogy a kis háztartások is termetnek energiát, és meg kell vizsgálni, hogy milyen fajta ösztönzés lehetne itt adni. Meg kell vizsgálni a végrehajtást az intelligens mérők tekintetében is. Nagyon sok országban az energiaszolgáltatók nem veszik figyelembe azt, hogy az háztatások milyen energiát termelnek. Tehát nem igazán lehet nyomon követni azt, hogy mennyit használ fel egy háztartás, és mennyit teplál be a hálózatba. Tehát mindenképpen várom ezt a jelentést, és várom a további, további vitákat is. Szerintem sokat tehetünk annak érdekében, hogy a mikrotermelés rászolgáljon a figyelmünkre, ami nem volt meg a múltban. Pródi úr következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen Merkis kollégának is az a kezdeményezését, ami nagyon fontos. Szeretnék egy pontot hozzátenni, ami az én tapasztalataimból táplálkozik a klímaváltozás tekintetében. Minden négyzetméternyi területet megfelelően kell felhasználni, mert máskülönben egy fenyegető környezeti katasztrófa sújtott meg bennünket. Szerintem a mikrotermelés segíthet ennek megelőzésében, hiszen ezzel egy nagyon jó körforgást tudunk létrehozni, energiafelhasználást eredményezhetünk, illetve megőrizhetjük a um, környezetet is. Biztosítani kell azt, hogy a megfelelő víz rendszereket is alkalmazni lehessen, és hogy megfelelő energiát lehessen létrehozni, például a folyók tekintetében, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehessen felhasználni már ott lévő természetes formákat. A biomasszát is fel lehet használni az erdőkből, vagy a termőföldekről. Ezáltal is energiát lehet elérni, és egy olyan körfogást hozunk létre, amelyben megőrizzük a tájat is egyrésztről, másrésztről pedig energiát hozunk létre, és ez azt jelenti, hogy egy nagyon jó körforgás jön létre, amelynek során minden egyes négyzetméternyi területet felhasználunk volt már előrelépés az energia felhasználása, elosztása tekintetében. És ez annak köszönhető, hogy és ez lenne jó az, hogyha nagyobb figyelmet szentelnék a mikro termelésnek. Ez akkor jöhet létre, hogyha nagyon sok, tehát nagyon nagy számú generátor van, mikrogenerátor van, és ezzel lehet ösztönözni ezt a fajta energiaelőállítást, ami statisztikailag aztán önellátó, és ez mindenképpen sokat segít a hálózatokon is abban, hogy folyamatos legyen az ellátás. Herzog asszony következik. Uh, <laughs> Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy azt gondolják róla, hogy hiperaktív vagyok most ma, ma délután. Megköszönöm ezt az érdekes kérdést Merkis asszonynak, Beállítaná a mikrofonját? Bocsánat, Merkis asszony felé fordultam. Nem kezdem előről, mert úgyis mindenki tudja, hogy gratulálni kell Merkis asszonynak. Hadd egészítsem ki az elhangzottakat néhány dologgal. Nem csak KKV-król van szó, a távoli felhasználókról és a szegénységről, hanem a természeti a különböző parkokban, stb. Egy, egy, a idő eltöltésével is mindenképpen foglalkoznunk kell. Ide nehéz különböző ö, vezetékekkel eljutni a mikrogeneráció, a mikro előállítás a különböző természetvédelmi területeken is, vagy parkokban is segíthet nekünk. Hazámban a mikro előállítás, illetve a földgáz tekintetében az ehhez kapcsolódó eszközök használatosak. A nyaralomban például van szélesávú internet, de földgáz ellátás nincsen, úgyhogy várom már a mikro előállítás, illetve az ehhez kapcsolódó eszközöket. Nézzük a jogalkotást. Szerintem ezt a dokumentumot Buzek úr jelentésével mindenképpen össze kell kapcsolni, tehát a belső piaci lehetőségeket is föl kell tárni, földgáz és az energia ágazat tekintetében. Túl kell lépni a hagyományos hálózat elképzelésen, és be kell volni a mikrogenerációt. Talán az új ö, jogalkotási ciklusban a bizottság előáll valamiféle javaslattal, ez jó dolog lenne. Köszönöm. Köszönöm, Odi úr. Köszönöm először is, gratulálok Merkis asszonynak. Saját mikrofonját használja, kérem képviselő úr. Tehát gratulálok Merkis eh, asszonynak a munkájához, mert azt gondolom, hogy itt van helye az európai stratégiának, és támogatni szeretném azt is, amit Prodi úr mondott a hidroelektronikus mikroerőművekről. Gyakorlatilag a vizekről szóló jogszabályok ebben a szempontban fontosak. Az Európai Unió területén sok az eső, sok a hegy. A mikrovíz erőműveket oly módon kell fejleszteni, hogy az energiatárolás lehetségessé válon, váljon azokon a területeken, ahol ez egyáltalán elképzelhető, e, tehát e, e, a kutatásokkal túl kell mennünk azokon a mikroerőműveken, amelyek most léteznek, és új irányokba kell ellépnünk. Azt gondolom, hogy Eh, itt eh, kitörhet egyfajta eh, megújuló energiaforrás forradalom, és ehhez európai politikai impulzusra van szükség. Merkész asszonynak problémát okoz a mikroenergiatermelés definíciója. Nos, amikor Ötinger úr megnyilvánul, akkor ő az épületekről beszél, az épületek energiahatékonyságáról, stb. És az a képzetünk támad, hogy csak az éttermek, az épületek épületekről van szó, valójában eh, ide tartozik a víz, a szél, az energiahatékonyság, és egy sor olyan dolog, amit eh, egy tágabb eh, definíció magában foglalna. Köszönöm szépen. And the commission has anything to add? Thank you very much, Mr. Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm Márkész asszonynak ezt a jelentést, és örülök annak, hogy ráirányította a figyelmet a mikrotermelésre. A bizottság egyetért abban, hogy eddig még nem volt ez specifikus jogszabálynak a témája. Ez nem azt jelenti, hogy elfelejtettük volna, hiszen számos jogszabály az energiával kapcsolatban már lefedi az olyasfajta, olyasfajta öm, dolgokat, mint a mikrotermelés. Hadd emeljek ki néhányat ezek közül, ezeket már említették a vita során is. Először is természetesen a megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelv is ide tartozik. Amikor a mikrotermelésről beszélünk, akkor nagy mértékben a megújuló energia technológiákról beszélünk, a fotovoltaikai panelekről beszélünk, a termorendszerekről, vagy beszélünk a mm, hőpumpákról, a szél erőművekről, a kismértékű biomassa létesítményekről, tehát ezeket már lefedjük a megőlenergia erőforrásokra vonatkozó irányelvvel, és volt egyfajta olyan rendszer is, amelyel ösztönzést adtunk, volt egy 2020-as kötelező cél is. És van még egy nagyon fontos aspektus ennek az irányelvnek, amely a hálózathoz történő hozzáférés prioritását jelenti illetve azt, hogy a tagállamnak csökkenteni kellett az administratív terheket. Ez vonatkozik a mikrotermelésre is egyaránt. Ezen kívül vannak fontos elemek a belső piaci jogszabályok területén is. Ezek is nagyon fontosak a mikrotermelés szempontjából. Például, amikor hálózati kódokat hozunk létre, ezek nagyon fontosak a mikrotermelés szempontjából, és abból a szempontból is, hogy hogyan fog ez majd kihatni arra az energiára, amit az ilyenfajta teljesítmény, létesítményekben hoznak létre. Az a szerep, amit Merkez asszony kiemelt jelentésében a DSO-k tekintetében, ezt már lefedjük a belső elektromos árampiacra vonatkozó jogszabályunkban. Tehát vannak jogszabályok, lehet, hogy nem eléggé erősek ezek, mint hogy azt szeretnénk, de ezek lefedik részben azért eh, a mikrotermelést. A legutolsó jogszabály, amit említenék, ez a energiahatékonysági irányelv, ahol ugyancsak eh, vannak aspektusok a mikrotermelés számára. Például a mikrocip eh, kérdése. Itt kötelezettségek vannak a tagállamok számára, hogy elősegítsék ezt. És vannak olyan dolgok is, amelyek a méréshez kötődnek. Ez nincs annyira erősen megfogalmazva, mint ahogy ezt szerettük volna. Tehát vannak már szabályok erre vonatkozólag is, és ez fontos lett a mikrotermelés szempontjából is. Mindezek mellett osztjuk azt a nézetet, hogy most már ezek a témák előttünk vannak, ezeket meg fogjuk vizsgálni, megvizsgáljuk az ajánlásokat, és meghallgatjuk a kéréseket a bizottság irányába. Egyetértünk abban, hogy a mikrotermelésnek egyre fontosabb szerepet kell játszania, abban a munkában is, amit végzünk jelenleg a 2020 után, de 2020 előtt is, de mindenképpen a 2020-as 30-as keret belül nagyon fontos szerepet kell kapnia. Ezért nagyon fontos ez a, az ajánlás. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek ezt a kezdeményezést, és az Európai Bizottság mindenképpen támogatni fogja a parlamentet majd a történésekről. Elnök, köszönöm szépen, szeretne a jelentéskészítő hozzászólni a vita végén. Köszönöm, elnök úr, köszönöm kollégák, köszönöm a bizottságnak is, megköszönöm, hogy önök is részt vesznek ebben a folyamatban, ebben a vitában. Egyetértek hol asszonyon abban, hogy elképzelhető, hogy nincs szükség jogszabályra. Pontosan ezért szeretném az, energi- az energia felhasználás jövőjét ilyen szempontból vizsgálni. A bizottságban említette, hogy elképzelhető, hogy vannak úgymond lyukak vagy hiányosságok a, a jogalkotásban, meg kell nézni, minden le van-e fedve, avagy vannak-e olyan témák, amikre, amik, ahol még ki lehet teljesíteni a jogszabályokat. Azt kérem a jelentésben, hogy készüljön el egy tanulmány pontosan erről, tehát arról, hogy van-e szükség új jogalkotásra, új jogszabályokra, avagy vagy minden, már mindent elmondtunk és így ez a rendszer kiteljesedhet. De elképzelhető, hogy a folyamat során újabb ötleteink támadnak, és akkor pontosabban tudunk majd változásokat kérni, vagy új jogszabályokat. Köszönet Odi úrnak és Prodi úrnak a mikrovízerőművek kérdésére utaltak. Nagyon érdekes dolog ez jelenleg eléggé elszigetelt téma. Érdekesek lehetnek a kilátások, de nem tudom, hogy ezt hogyan lehet felhasználni. Nem, egyszer nem tudjuk, nincsenek ismereteink. Megköszönöm Herzog asszony támogatását. Én is úgy vélem, hogy azért, hogy a természetet védjük, és azért, hogy azok számára is biztosítsuk az energiahoz való hozzáférést, akik messze vagy távolabb laknak egy energi- az energiahálózattól. Tehát ez, az ő számunkra is mindenképpen biztosítani kell azt, hogy ez megvalósuljon, és regionálisabb, vagy regionálisabbá kell tenni az eh, energiahálózatokat. A parlament eh, egészítette mindig a jogszabály tervezeteket a mikro eh, energiafejlesztéssel. Örültem a bizottság véleményének, tehát hogy támogatóak, illetve hogy arról beszéltek, hogy az irányelvet ki lehet sőt ki kell egészíteni. Elnök, köszönöm, Merkis asszony. A módosítók beterjesztésének határideje május 28-a, kedd, déli 12 óra. Következő napi rendi pontunk a szerzői jogok kérdése. Luigi Berlinger ennek a kérdésnek jelentéstevője, meg is adom neki a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ITRE bizottság, szakbizottság nevében lenne néhány gondolatunk tehát véleményezzük a Juri jelentését. Az Európai Parlament, parlamentben már sokat váltunk arra, hogy erről vélemény nyilvánítsunk. Az elmúlt parlamenti ciklusban már megígérték nekünk azt, hogy lesz egy átfogó reformja a szerzői jogoknak. Azóta nőtt a piac, főleg a digitális zene piaca hihetetlen méreteket ölt ez immár. Európának nincs vezető szerepe ebben a folyamatban, főleg azért, mert nincsen európai szintű szabályzás, illetve ha van is szabályzás, akkor az nem elég modern. azt gondolom, azt gondolom, hogy ideológiák csaptak össze, amikor erről beszélünk, vagyon. Hogyan lehet, mennyire lehet hozzáférni, vagy mennyire fontos jog a hozzáférés joga, illetve ezzel szembeállítható a szerzői jog, illetve a megfelelő díjazás. Egy racionális megközelítésre lenne szükség, ami tehát nem ideológiai vita, hanem amely a valóságból indul ki, és ahol biztosítjuk mind a két rész félé, felé a megfelelő garanciákat, illetve a megfelelő lehetőségeket. A digitális korszakban egész egyszerűen megváltozott a szerzőjogok természete nem ér. Még nem tudtuk azonban ezt a ter- az újfajta jelleget megfelelően leírni, jellemezni. A bizottság sokat vacilált ezzel kapcsolatban, és egy irányelv tervezetet nyújtott be, amely az összes érintett fél számára kielégítő volt, van egy olyan irányelv is, amely főként a jogkezeléssel foglalkozik, tehát nem az egész szerzői jog kérdéssel. Nos, elképzelhető, hogy ez a javaslat most sikeres lesz, hogyha a közös jogkezelői szervezet olyan eszközt kap, amely amelyel megfelelően lehet kezelni az online zenepiacot Európában. Az irányelv első része az átláthatósággal foglalkozik, a jogkezelői szervezetek megfelelő irányításán. Véleményünk azzal foglalkozik leginkább, hogy az új rendszer megfelelően funkcionális legyen, tehát erre vonatkozó meglátásaink vannak a Júri Bizottság ennek a kérdésnek az életékese. Nem szeretnék kizárólag a jogi, jogi kérdésekkel foglalkozni, de mindenképpen ezzel is kell foglalkozni, majd díjszabás, a megfelelő árak, a közös jogkezelői szervezetek, az online szolgáltatók, harmadik országok kérdése illetve a mikroentitások kérdése. Most ezek mind fölmerülnek a jelentésben. A Juri a helyzet bonyolult volt a szerint, volt a miatt szeretné elhalasztani ezt a témát. Én szerintem viszont már ebben a parlamenti ciklusban le lehet ezt zárni. Sok, túl sokat vártunk már ezen jogszabályjal. És a belső piac megvalósítása még várat magára. a szerzőjogokról szóló átfogó vitára van szükség. Már többször már többször volt erre vonatkozó ö, próbálkozás ö, ebben a parlamenti ciklusban, de az európai hatóságok nem tudták ezt a kérdést megfelelő, ö, nem voltak képesek ezt a kérdést megfelelően kezelni. Sürgősé vált a kérdés, mindenképpen lépést kell tennünk azért, hogy a digitális belső piac kiteljesedjen, és garantálni tudjuk a szerzői jogokat. Úgy vélem, hogy a, a mű, az európai művészek, zeneművészek és felhasználók kérő hívó szavát tudjuk értelmezni itt a szakbizottságban. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök Korola asszony. Thank you very much. First of all... Köszönöm. Először is szeretném elmondani azt, hogy fontos, hogy dolgozunk ezen az irányelven. Első esetben történik kísérlet arra, hogy a közös jogkezelő szervezetek műveleti oldalát szabályozzuk, ez tehát jó irány, és a néppárt támogatja ennek nagy részét. Örülök annak, hogy Berlinger úr az ITRE raportőre odafigyelt oda, hogy minden közös jogkezelő szervezetnek ugyanazon feltételeknek kell megfelelniük, beleértve a kereskedelmi jogkezelőket, illetve a harmadik országbelieket is. Örülök annak, hogy a kicsi és közepes jogkezelő szervezeteket külön védelemben részesítjük. Engem a javaslatban leginkább a részletek elterjedtsége aggaszt, van kockázata a túlszabályozásnak, a raportőr is ezt észrevette, és azt gondolom, hogy hasonlóképpen vélekedik erről a raportőr véleménye és az ITRE véleménye nagyon üdvözlendő. Én ezekre a pontokra térnék ki, annak elismerése, hogy a jelenlegi tagállami szabályokra nincsen kihatással ez az új szabály. Vannak bizonyos harmadik országokban működő jogkezelő szervezetek ezekre is kiterjed a hatály, illetve a kis és, közép, a kis és közepes jogkezelő szervezetek belső piaci hozzáférését könnyítő intézkedések is üdvözlendőek. Vannak olyan dolgok, amelyekről még többet kell beszélni, beleértve a vitarendezési módszereket, itt a joggal való visszaélésre kell odafigyelni. Azt gondolom, hogy egyfajta felelősséget természetesen kell e, érvényesíteni, ugyanakkor egy e, hatékony, hatékony e, jogvitakezelő rendszerre szükség van. Konzultációk alapján további módosításokat javasolnék. Először is biztosítani kell, hogy a rendelkezések a tagállamok által választott jogi formára való tekintet nélkül alkalmazandók, függetlenül attól, hogy milyen eh, szervezeti eh, rendez, rendszerben működnek a jogkezelő szervezetek. A finn eh, jogkezelő szervezetekről szóló törvény, amely nagyszerű keretet jelent a jogkezelő szervezetek számára, oly mértékű átszervezésen, illetve átalakításon kell, hogy kellene, hogy átessen, ettől félnek a finn jogkezelő szervezetek, amely nem felelne meg sem az arányosság, sem pedig a e, szubszidiaritás elvének. E, lennének még kisebb módosítóim, e, a módosítók végső formájáról még nem döntöttem, de azt gondolom, hogy az exkluzív felhatalmazás kérdésével foglalkoznunk kell a nem exkluzív felhatalmazás eh, csak zavarossá teheti a környezetet, emellett eh, a eh, nem szétosztható pénzekre vonatkozóan nyújtanék be javaslatot. Szerintünk a jogtulajdonosok az adott pénzügyi évben arányosan kell, hogy részesüljenek a jövedelmekből. Ezt az elvet el kell ismerni. Egy másik érdekes pont az az, hogy a felhasználóknak a munkák felhasználásáról pontos és időszerű tájékoztatást kell nyújtaniuk a jogkezelő társaságok részére. Emellett egy olyan módosítót nyújtanék be, hogy a felhasználók ne tudják a jogvitarendezési módszerekkel, ne tudjanak visszaélni a jogvitarendezési módszerekkel, illetve az IP módszerek szabályozását objektív kritériumoktól tenném függővé, és emellett még kisebb kiigazításokkal szeretnék élni. Kreitzmann úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr! A kollektív eh, jogok megvédés, illetve a multiterritoriális licenc a zene szempontjából az egy jó javaslat az Európai Bizottság részéről, amelyel az állampolgárok jogait helyezik eh, az előtérbe. Gyakran nem lehet hozzáférni a különböző videóportálokhoz, mert az adott országból nem, nincsenek meg a megfelelő jogok. Ez problémát jelent a digitális belső piac szempontjából. Az online zeneszolgáltatások tekintetében javíthatna még azonban az Európai Bizottság. A jogkezelő bizottság, társaságok szerepe megváltozott az internet megrenésével sokan megkérdőjelezik létüket is. Ezért a jogkezelőtársáknak mindenképpen nyitniuk kell az internet felé, sokkal inkább szolgáltatás orientáltabbaknak kell lenniük. Ezen kívül mindenképpen a különböző jogokat kell, jogaikat kell bizonyítaniuk. Előfordul az, hogy csak évek után fizetnek ki bizonyos jogdíjakat, és ez eléggé aggasztó. Megfelelően kell bánniuk a pénzügyi eszközökkel, átláthatóságot kell biztosítaniuk. nem kell mindent a legutolsó részletekig jogszabályozni. A tagállamosi szektorokban is különböző szabályozások léteznek, ezért csak ott kell szabályoznunk, ahol tényleg arra szükség van. A tervezet nagyon sok esetben a jó irányba halad. A kisebb szerzői jogokkal foglalkozó szervezetek esetében lehetség, lehetőséget kell adni a kivételre. Viszont ez veszélyeztetheti a jogbiztonságot, és csökkentheti a versenyt, ami nem áll az érdekünkben. A bizottságnak objektív kötelemeket kell alkalmaznia. A kritikai pontok ellenére úgy gondolom, hogy az ipari szakbizottság jó jelentés tervezetet hozott létre, és már várom a jelentés kollégámmal való együttműködést. Amelia Andersdott. Köszönöm szépen. Anders Dotter asszony következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek részéről üdvözöljük a jelentés készítő javaslatát úgy véljük, hogy nagyon sok fontos kérdést vetett fel, de különösen örülünk annak a javaslatok, amit a bizottság hozott létre. Egyértelmű az, hogy a kollektív jogok kezelése tekintetében sokkal innovatívabb jogkezelőtársakra van szükség, A zöldek szeretnének plusz javaslatokat tenni annak érdekében, hogy Bellinger új javaslatát erősíteni lehessen. Például szeretnénk a szerzőjogokat úgy megváltoztatni, hogy itt az eredeti jogok lesen zárni a kollektív jogkezelőtársaságoktól, például a videók esetében. Sokkal átláthatóbb követelményekre van szükség. A 18-as cikről a 19-as cikkre kell áttérni a kollektív jogok kezelésének tekintetében. Úgy gondoljuk, hogy a zenei műveket objektív kritériumok alapján kell megítélni, és ezért be fogunk nyújtani egy olyan módosítót, amelyben ezeket az objektív kritériumokat fogjuk kérni. Sok vita volt a jogi szakbizottságban a szolgáltatási irányelv alkalmazása kapcsán, és a zöld frakció részéről mi úgy gondoljuk, hogy ez az irányel vonatkozik a közös jogkezelő társaságokra is, és eddig még volt egyfajta homályosság a szolgáltatás irányelvet illetőleg, de ez vonatkozik a szerzői jogra, illetve a kollektív jogkezelésére. is, tehát már várom én is a további vitákat, és remélem, hogy nagyon sok gyümölcsöző vitánk lesz. Thank you very much. Köszönöm. Martin Plot következik a bizottságtól. Mr. Chair, and, uh, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Berlinger úrnak a munkájáért, és az jelentés tevőknek is, a többi frakcióból utalnék valamire, amit Berling úr is említett, illetve mások is. Ez pedig az, hogy az irányelvet mi hamarabb el kell fogadni, a parlament már régóta vár rá, a javaslatot a bizottság úgy időzítette, hogy még ez a parlamenti cikl, ezen parlamenti ciklus alatt le, le lehessen zárni megkészem, megköszönöm a szakbizottságnak, hogy ennyire energikusan fog, fordulnak a kérdéshez. A tanács is foglalkozik párhuzamosan ezzel, az ír elnökség vezetésével jelenleg is épp most vitatják meg az átdolgozott javaslatot, amelyet az írek tettek le az asztalra. azt látjuk, hogy a parlament és a tanács körülbelül olyan irányba gondolkodik, így aztán van arra lehetőség, hogy ezt a kérdést, ezt a témát lezárjuk a, még ebben a parlamenti ciklusban a választások előtt. A módosításokra részletesen most nem szeretnék kitérni, mások megtették ezt már helyettem. aztán más szakbizottságokban is foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, a tanácsban is. Jó lenne, hogyha ki, a kiterjedt kollektív jogokra ne, legy, ne, nem lenne negatív hatása lesz, de figyelni kell a, a felhasználókra is, illetve a közös jogkezelői szervezetekre. Meg kell azt oldani, hogy a díjakat megfelelően, nyugdíjakat megfelelően ki tudják osztani. Tehát ezekre a kérdésekre mind oda kell figyelni a, az irányelvben. Erről van szó a tanácsban is jelenleg. Aztán vannak újabban felmerült elemek. Ezekről szívesen egyeztetünk. Azt láthatjuk általánosságban itt a parlamentben, hogy az irányelvből eredet, erededő kötelezettségeket az Európai Unió kívülre is szeretnénk, szeretnék kiterjeszteni. Ez az eredeti bizottsági javaslatban nincs benne, tehát el lehet ezen gondolkozni. Arról például, hogy az EU mennyiben tudja ténylegesen arra kényszeríteni a harmadik országok beli fölhasználókat, vagy másokat, hogy ezeket a, ezeket a jogszabályokat betartsa. Vannak olyan licenszek, amelyek nem csak az EU-ra vonatkoznak, hanem Észak-Afrikára vagy Közel-Keletre. Tehát el kell gondolkozni ezen, hogy a harmadik országokat harmadik országokat mennyire vonjuk be az Európában működő jogkezelő szervezetekre vonatkozó irányelvbe. Egyébként pedig a független eh, szereplőkre való kiterjesztés szerintem elég problematikus, legalábbis a bizottság szerint. Megköszönöm, hogy az Európai Bizottság javaslatára építenek, és annak, annak is nagyon örülök, hogy ennyire lelkesek, hogy megpróbálják még a ciklus alatt lezárni ezt, egyébként pedig mindent, mindent köszönök a jelentéstevőnek és az árnyékjelentéstevőknek is. Köszönöm. Jelentéstevő szeretne még hozzátenni valamit zárásképe. Berlinger úr. Hát nem is lezárni szeretnék. Ha megengedik. válaszolnék. Először is az, azzal kezdeném, hogy nagyon örülök annak, hogy így alakul a dolog, hiszen a copyright témájával már nagyon régóta foglalkozom, és volt egy olyan időszak, amikor egy ilyen típusú vitára esése volt, mert ö, nagy, meg, mert azok, akik ellenezték ezt a, az ügyet, azok megmakacsolták magukat. amikor amikor beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne ezt a gyakorlatban is megvalósítania, vagy hogyan lehetne ennek érvényt szerezni, akkor voltak olyan hangok bizony, akik élesen elmondták az ellen véleményüket. Bányé biztos úr segített abban, hogy elmúljon a helyzet, és a figyelmet egy dologra irányította, és nem kezdett el egy általános vitát, és azt hiszem, hogy ez a fajta egy témára szorítkozás, és sokat segített. A nagyon régi nyitott kérdésekről sikerült most végre beszélni, amelyek még, amelyeket még előző parlamenti ciklusokból örököltünk, a területi kérdésekről lehet beszélni. Sokszor a közös jogkezelő szervezetek is a territorialitás mellett álltak ki, mintha ez egyfajta monopóliumot jelentene számukra. És ez ugye eleve elképzelhetetlen az internet korszakában, hiszen a, az internet nem ismeri a határokat. A hozzászólásokban egy okos dolgot hallottam. Az, hogy a területi aspektuson túllépünk, az nem jelenti azt, hogy a szubszidiaritást is túllépjük. Arról van szó, hogy a tagállamok által megszabott határokon lépünk túl. De nyilvánvaló az, hogy azon jogszabályok, amelyek érvényesek az egyes tagállamokban, továbbá is érvényesek, de a ö, körkörösség ö, elvét is alkalmazzák. Én nem beszéltem az ADR-ről, az alternatív vitarendezésről, pedig erre mások utaltak. Véleményem szerint ez alapvető jogi kérdés. A júri foglalkozik ezzel is, nyilván meg találja majd az igazi megoldást. Aztán ott vannak a felhasználói kötelezettségek. A módosítókban én is jutottam be ilyet, olvasható ezzel a témával kapcsolatban is egy-két dolog, és szerintem a módosítókkal javult az eredeti javaslat. Aztán a díjszabás. Itt még lehetne javítani a bizottsági javaslaton. Avagy a szolgáltatási irányelv és a jelen irányelv közötti eh, két értelmiség. Galló asszony a Júriban a jelentéstevő, ő egyleg egyértelműen foglalt állást ezzel kapcsolatban. Nem szabad túlságosan részletesnek lenni a jogszabálynak, ez is nyilvánvaló. A finn esetről volt szó az imént, el kell azt kerülni, hogy bizonyos nagyon modern ö, problémákat nehogy túlságosan negatívan kezeljék bizonyos tagállamokban. Most vannak tehát módosítók, és sok módosító javítja a szöveget. Aztán van még egy határidő, ezt nyilván bejelenti majd hivatalosan elnök úr is, hogy meddig lehet a a módosítókat benyújtani, szerintem szerdáig, de majd az elnök ezt elmondja. Aztán, hát ugye elég gyorsan telnek a határidők. Lehet, hogy túlságosan sürget minket az idő, de többen is elmondták már, és a bizottság is elmondta, hogy még ezen parlamenti cikluson belül szeretnénk, szeretnék szeretnénk lezárni ezt a témát. Strasbourgban lesz egy árnyékjelentéstevő ülés, megpróbálunk ott egyeztetni. Aztán van itt még egy másik érdekes hipotézis, ami nem szerepel az eredeti szövegben, az eredeti javaslatban. Erről nem beszélt Martin Pratt. A harmadik országok kérdése, például Észak-Afrika, vagy más területek kérdése, hát próbálkozunk, próbálkozunk, megnézzük, hogy hogyan lehet kiterjeszteni a jogokat, de mindenképpen megvizsgáljuk a dolgot. Elnézést kérek, ha nem tudok mindenkinek válaszolni. Tehát majd az árnyék jelentéstevő ülésen mindenkire sor kerül. Köszönöm. Thanks to the rapporteur, I can confirm that... Köszönöm szépen, megerősíthetem, hogy mindannyian sietünk. Ami a módosítókat illeti, szerdán délben van a módosító benyújtásának határideje. Az utolsó napirendi pontunk mára visszajelzése jelenleg zajló három oldali tárgyalásokról. Három a trialógus volt, Marovály, Cavallo, illetve Éler kollégák van szó. Az első március 26-án volt, a következő április 6-án és május 7-én, Madurell asszonyt kérdezem, kérem meg, hogy adjon visszajelzést a trialógusokról, de mielőtt megadnám a szót neki, azt mondanám, hogy nem lesz eh, ezzel kapcsolatban vita. Madurell asszony a szó. Muchas gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. A következő időszakra vonatkozó programok, szakpolitikák szóló döntésekkel kapcsolatban fontos időponthoz értünk, a, Horizont 2020, illetve a kutatás és fejlődéssel kapcsolódóhoz kapcsolódó programokról van most szó. Szeretnénk, hogyha az elkövetkezendő 7 évben Európa ismét vezető szerepet vállalna. Ami a Horizont 2020 20 illeti, haladnak az intézményközi egyeztetések parlamentben. Nagyon nyitottan állunk a kompromisszumhoz, lehetőleg hamarabb szeretnék lezárni a tárgyalásokat annak érdekében, hogy a Horizont 2020 szat elkezdhessük megvalósítani. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy az első olvasatban, olvasatban való megegyezés csak attól függ, hogy mi lesz a tárgyalások eredménye, illetve hogy a tárgyalások megfelelnek-e a parlament igényeinek és elvárásainak. Az Európai Unió vezetési módszere, irányítási módszere, illetve a tanács, mint olyan, ugye azzal a jellegzetességgel rendelkezik, hogy vannak soros elnökségek, a mi álláspontunk azonban azonban állandó és konstruktív. Az első olvasatban szeretnénk a programot, programot elfogadni, de természetesen ez nem lehet a program minőségének rovására. Ami az eljárást illeti, hetente vannak szakmai ülések. Szeretnénk azt elérni, hogy a szöveg legnagyobb részével kapcsolatban megegyezzünk. Még vannak azonban nagy fontosságú politikai jellegű kérdések, amelyek nyitva vannak, és amelyek a parlament számára is fontosak. A háromoldalú párbeszéden szintén politikai szinten vizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Ahogy az elnök úr is mondta, öt párbeszéd, vagy háromoldalú párbeszéd volt. Ugyan az álláspontok közeltek egymáshoz, de még nem kielégítő az állás kielégítő a helyzet. A, a program struktúrája az egyik nyitott kérdés a parlament szempontjából. Nagyon fontos az, hogy megvalósuljon az Európai Unióban a tudományos kiválóság, és fontos, hogy a struktúrán belül ez látható helyet foglaljon el az EU-ban, tehát nagyobb láthatóságot kérünk ezen témákra, hiszen ezek alapvető fontosságúak jó lenne, hogy a kkv hez közel lenne a Horizont 2020, hogyha sokan részt vennének ebben. Ez is prioritás számukra. Éppen ezért olyan költségvetést szeretnénk, ahol a KKV-kat támogatjuk, illetve, hogy egyszerű legyen a részt, részvétel a K plusz F kérdésekben nagyon fontos, hogy az energetikai témákat megfelelően finanszírozzuk, hogy a tiszta energiákat is támogassuk. Európának ezekben a kérdésekben vezető szerepet kell adni. Vannak olyan kérdések, ahol van már egy megegyezés, de még nem tudjuk, hogy pontosan hogyan lehet ezeket megvalósítani. A publikációkhoz való hozzáférés az egyik ilyen téma. A kötelezettség, a kötelező jelleg problémáját már megoldottuk, de a kérdés csak az, hogy ezt elérhető áron meg lehet -e tenni. Tehát vannak még nyitott kérdések, és reméljük, hogy az elkövetkezendő hetek során sikerül előrelépést elérni. A mi részükről, illetve a másik fél részéről, másik felek részéről is van erre hajlandóság. Az írminiszterrel és a biztos asszonynal is összeültünk már, tehát az összes fél aktívan részt vesz a folyamatban. Végül szeretném azt elmondani, hogy bármi is lesz a végeredmény, az előfeltétel mindig is a megfelelő költségvetés lesz, csak így tudunk, tudjuk elfogadni a Horizont 2020-at. Reméljük, hogy a jelenlegi folyamatot nem fogja majd lerontani, vagy ennek a jelentőségét csökkenteni egy nem megfelelő költségvetés. Reméljük, hogy ilyen helyzet nem fog előállni. Elnök úr, engedélyével felolvasnék néhány mondatot, amelyet Éler úr küld, nem tudott ma eljönni, és aztán Kárvájó asszony véleményet is szeretné felolvasni. Éler úr azt üzeni, hogy a parlament igazi egyszerűsítést szeretne. A finanszírozási modell szerves részét képezi az egyszerűsítésnek, de nem az egyetlen módja. Éler úr véleménye szerint az egyszerűsítéshez hozzátartozik még az is hoz, hogy a különböző támogatások határidejeit lecsökkentsük. Van egy 9 hónapos határidő, de a parlament 6 hónapot szeretne. Kompromisszum lehet, hogy hogy egy hónapot csökkentünk. Az egyszerűsítéshez még az is, ahhoz is szükség van, hogy egységes szabályok legyenek. A parlament nem szívesen ad meg derogációkat, hogy az ITS-ek is részt vehessenek. Természetesen némi rugalmasságra szükség van, de ami a GTI-okat illeti, az Európai Parlament nagyon óvatos. Jelenleg a bizottság a derogációkkal kapcsolatban még nem adott semmilyen tájékoztatást a parlament számára a delegált aktusokon keresztül a derogációk megadása elfogadható kompromisszum. Harmadik dolog, a parlament az, in, a, az innovációt fast track úton szeretné megoldani. Vannak még nyitott kérdések, egyfajta bottom-up megközelítésre van szükség. Úgy gondolom, hogy ugye jelenleg a tanács nem igazán akarja elfogadni az új eszközt, bár bizonyos előnyeit elfogadja, vagy elismeri. Utolsó dolog a finanszírozás, ez a leg ellentmondásosabb kérdés. A parlament számára nem elfogadható az, amit a tanács mond. Úgy gondolom, hogy a 2020-as programot nagyon nagy mértékben korlátozná az általuk javasolt rendszer vagy modell. A full cost opciót a legnagyobb európai kutatóvállalatok támogatják. A parlament hajlamos a kompromisszumra, de a tanács nem igazán. Kérdés, hogy sikerül elérni kompromisszumot. Ennyi Éler úr üzenete. Most pedig Kárvályó asszony üzenetét olvasom. Mi történt a külön programokkal kapcsolatban? Kárvályó asszony, és most angolra váltok, mert angolul küldte az üzenetet. Uh, in the current trialogues. A jelenlegi trialógus sorozat januárban kezdődött, és a specifikus programot egy a részvételről szóló rendelet csomaggal együtt tárgyalják, ami a legpertinesebb aspektusokat illeti, mármint a 2000, Horizont 2020 vonatkozásában van egy sor prioritása a parlamentnek, ez magában foglalja azt, hogy az innovációs ciklushoz egy átfogó megközelítést kell alkalmazni, szinergiákat és kibővített részvételt. A Horizont 2020 az alap kutatásoktól ki akarja tágítani az utat az alkalmazásig, kereskedelmi alkalmazásig. E, reméljük, hogy nagyobb e, növeli az európai ipar részvételét, emellett a Horizont 2020 e, a KKV-k részvételét is próbálja javítani. Az Európai Parlament javaslata növeli a KKV eszköz pénzellátását, és 50%-ról 20-ra csökkenti az ön részt. Ami a Horizont 2020-at illeti, a Horizont 2020 arra koncentrál, hogy a kiválóság fenntartása érdekében növeljük a részvételt. A részvétel növelése a az átláthatóság növelésével, a szabályok egyszerűsítésével, és olyan eszközök kialakításával lehetséges, mint a twinning eh, eszköz, illetve eh, az egyéb eszközök, ami a társ, ami a kiválóságot és az ipari eh, versenyképességet illeti, egy program nem képes ezekre az összes pénzt rendelkezésre bocsátani. A teljes ciklus, kutatási ciklus finanszírozása több forrásból kell, hogy megtörténjen. Éppen ezért a Horizont 2020-at ki kell egészíteni más európai forrásokkal, beleértve a strukturális alapokat, amelyek upstream és downstream is alkalmazhatóak, alkalmazandóak lennének a Horizont 2020-ból kiindulva. A kapacitás építés és a piachoz hozzájutás érdekében. Végül a három jelentéstevő nevében hadd mondjam el azt, hogy bármilyen észrevételt szívesen meghallgatunk. Szeretnénk együtt dolgozni az összes frakcióval, az összes szakbizottsági taggal, egész odáig, amíg meg tudunk egyezni a tanácsal, és a célunk természetesen az, hogy jó a lehető legjobb Horizont 2020-at sikerüljön elérni. Köszönöm. Elnök, köszönöm Madurell asszony. Köszönöm, hogy ilyen nyitott szellemben mondta el mindezt, azt hiszem a szakbizottság nevében mondhatom azt, hogy sok sikert kívánunk a tárgyalásokhoz. Most az utolsó napirendi, napirendi pont következik. Egyéb kérdések? Monsieur Odi has... Odi úrnak van észrevétele. Euh, Nem veszek részt a koordinátorok ülésén, kikapcsolódott sajnos Odi úr mikrofonja. Oui, je, je vais vous demander, Monsieur le Président. Szeretném megkérdezni, elnök úr, megint kikapcsolódott Odi úr mikrofonja. Tehát szeretném megkérdezni önt, hogy a backloading dossziéval kapcsolatban, illetve a CO2 emissziókkal kapcsolatban. Eh, hogyan alakul a munka a bizottságban? Én azt javasolnám, hogy elkerülendő azt, ami a plenárison történt, lehetne-e az 50-es cikk alapján egy eljárást megindítani az ENVI szakbizottsággal, hogy a két két bizottság együttműködhessen. Hogyan kerül majd aztán ez a dosszia plenárisra, ez lenne a kérdésem. Concerning that question, we will have to ask the NV. Hát az NV bizottsághoz fogjuk továbbítani az ön kérdését, mert ők az illetékes, a vezető bizottság ebben a témában, vagy van valaki, aki tudna válaszolni? Korhola asszony. Asszonynak nincs mikrofonja. Sorry, I happen to be the responsible uh, rapporteur of... Én vagyok uh, az EPP raportőre az Envi-ben. Azt hiszem ott és az az információm, hogy ez tényleg nem az NV kezében marad egyedül, hanem szavazás lesz június 19-én, a plenárison pedig a július elejére kerül. Ez elég sajnálatos, mert én személy szerint úgy gondolom, hogy az ITRÉ-nek is beleszólást kellene biztosítani ebbe a témába, ez egy érdekes és vitatott téma. Tehát én megértem, hogy önök nem akarják eh, azt, hogy ez csak az MV kezében maradjon, és én arról biztosíthatom önöket, hogy az EPP erős lesz ebben a folyamatban, határozott. We will... Korhola asszony, köszönöm. Felveszük a kapcsolatot eh, az Envi elnökével. Amennyire én tudom, a Környezetvédelmi Bizottság koordinátorai május 27-i határidőt adtak meg a módosítók benyújtására, és júliusban lenne a téma a plenárison. Fölveszünk a kapcsolatot, és visszatérünk rá. Egyéb napirendi pontok. Úgy tűnik, hogy nincs további egyéb napirendi pont. Következő ülésünkre május 29-én és 30-án kerül sor. Május 29-én 9-kor kezdünk. Mindenkinek szép estét!